Państwa, otwieram posiedzenie komisji. Kedves kollégák, megnyitom a mezőgazdasági bizottság ülését. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Van-e megjegyzés a napirendhez? Úgy látom, hogy nincs. Akkor hadd mondjam el, hogy a mai üléstől közvetítjük. Észt, máltai, szlovák és írnyelv kivételével van tolmácsolás, tehát 20 nyelven folyik a tolmácsolás. Nyilván azt is tudják már, az a helyzet, hogy János Wojciechowski, a szakbizottság alelnöke, a számbevőszék tagja lesz, illetve számbevőszék tagja lett május 7-e óta, és ez azt jelenti, hogy választanunk kell egy alelnököt. Nyilván azt is tudják, hogy a Döhont rendszert kell használnunk ehhez. János Wojciechowski az EKR frakció tagja volt. Úgyhogy az EKR frakció koordinátorát fogjuk megkérni arra, hogy javasoljon egy új eh, jelöltet. A kvórum megvan. Úgyhogy itt vannak a képviselők megfelelő számban. Ami az e, póttagokat illeti, és Lejár asszony Szentos úr vannak itt. Delano, Azsuk, Visnyevszka asszony és Hajbrok asszony, ők a póttagok, akik ma részt vesznek a szavazáson az alelnök megválasztásán. Nicholson úr az LKR frakció koordinátora, és őt kérem, hogy javasoljon egy új alelnököt. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt van a kórum, és nem lenne jó, megvan a kórum, és nem lenne jó, hogyha egy ilyen fontos témában nem lenne meg. Nagyon sajnáljuk azt, hogy Wojciechowski úrnak távoznia kellett. Persze minden mellett minden jót kívánunk neki. Az LKR frakció nevében Küzmek urat javaslom. Régóta tagja az Európai Parlamentnek, a Költségvetési Bizottságban is dolgozik, és számos más feladatot is ellát, őt javaslom alelnöknek. Panie do pana posła. Czy pan poseł Kuźmiuk się zgadza? Köszönöm szépen. Akkor e, Küzmek urat kérdezem, hogy egyetérte, elfogadja a jelölést? Úgy látom, hogy igen. Akkor ezt köszönjük. Ennyi úr kért szót, tessék. Inkább a reményemet, mint az elvárásomat fejezem ki, hogyha két évvel ezelőtt követtük volna a parlament hagyományait, akkor az EFTD frakciónak lett volna alelnöke, e, különböző okokból, amelyekbe most nem fogok belemenni, ezt a hagyományt nem követtük, úgyhogy az LKR e kapta meg ezt a helyet. Egyszerűen csak e, a jegyzőkönyvbe szeretném ezt mondani, elnök úr. Odnotowujemy prośbę o zapisanie protokole. Ányó úr, eh, tudomásul vesszük eh, az itt elmondottakat, és mindezt eh, a jegyzőkönyvben rögzítjük. Mindennyian emlékszünk még erre a helyzetre. Köszönöm szépen ezt a hozzászólást, nincs egyéb hozzászólás, akkor ez azt jelenti, hogy csak Hoznyug úr jelöl, teti magát, vagy őt jelölik, úgyhogy közfekiáltással válasszuk őt meg, ezt javaslom. Hogy minden rendben legyen, kérdezem, hogy van-e valamilyen felvetés, vagy ellenvetés. Úgy látom, hogy nincs ellenvetés. Van-e valami megjegyzés, van-e valakinek valami felvetése? Ennyi úr, még egyszer. Én ellene szavaztam, ezért felemeltem a kezemet. Jó, rendben, köszönöm szépen. Kjuzmiuk úr, mint alelnök, kérem, hogy foglaljon helyet itt a pódiumon, és aztán utána meg is adom a szót. Már most is hadd mondjak néhány szót. Nikolson úrnak és a frakciók képviselőinek szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm szépen, hogy betartották azokat az alapelveket, amelyekben megállapodtunk a törvényhozási ciklus elején. A azt az alap, arra az alapelvre gondolok, amely szerint bizonyos meg van határozva, hogy mely frakciók töltik be az alelnöki szerepet. Vojcehovszki úr a mi frakciónk tagja volt, és örülök annak, hogy ez az alapelv érvényes, hogy ugyanaz a párt, ugyanaz a frakció jelöltetheti az őt helyettesítő új alelnököt. Emellett hadd mondjam el azt is, hogy szeretnék keményen, szorgalmasan dolgozni. Közben a Költségvetési Bizottságnak is tagja vagyok, nyilván ezt is tudják és a középtávú pénzügyi tervezéssel foglalkozunk, amelyben a, nagy szerepe van a mezőgazdasági kiadásoknak. és én szeretném a híd szerepet vállalni a mezőgazdasági bizottság és a költségvetési bizottság között, úgyhogy a fontos témákban hozni, vinni a híreket. Köszönöm szépen, még egyszer gratulálunk, és kérem, hogy foglaljon helyet itt mellettünk az elnöki pulpot, pulpituson. És hadd mondjam el, egy kicsit elébe ment annak, amit én akartam mondani, valóban nagyon hasznos a az ön munkája a Költségvetési Bizottságban. Maja asszony jelentkezett még szóra, tessék, megadom a szót. Pani poseł Mój, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Szeretnék valamit kiemelni, csak a pontosság kedvéért. A ciklus elején alelnök jelölt voltam, a Dehont szabály, szabályt, amit ma használt, használtunk, akkoriban nem használták, ez volt a Európai Parlament történetében az első alkalom, amikor a Dehont rendszert nem használtuk. Ez engem érintett hátrányosan, mint alelnök jelölt. Szerintem nem igazságos az, hogy néha használjuk ezt a szabályt, néha pedig nem, attól függően, hogy mennyire kényelmes nekünk az illető jelölt, alelnök jelölt politikai hovatartozás. Ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. Bardzo dziękuję pani poseł. Tak też było. Köszönöm szépen. Ferron úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnék elmondani a jegyzőkönyvnek, hogy Nem, nem akartunk részt venni a szavazáson. Ezt kérem jegyzőkönyvbe vegyék. Dobrze, nie możemy odnotować za przeciw, no bo byśmy było przejdzie przez aklamację. Pan poseł Nikolson. Igen. Közben már megszavaztuk a jelöltet, megválasztottuk a jelöltet közfelkiáltással. Nikolson úr, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem szeretném itt a, a, a dolgot elhúzni, de hadd mondjam el világosan. Küzdmék úr az EKR jelöltje, és nem az EKR akarta bárki másnak a helyét elfoglalni, ezt hadd mondjam el világosan. Kérem, ne az EKR-t okolják emiatt, hogyha valaki más szeretnének jelöltetni, akkor tegyék ezt meg. Nyilván önök is tudatában vannak ö, annak, hogy az EKR frakció annak idején a Döhont rendszert támogatta. Én azt remélem, és szeretném egy kicsit elvenni az élét ennek a vitának, nem gondolom, hogy ami itt elhangzott, az az ő érdemeiből bármit is levonna. Azt hiszem, hogy ő nagyon méltó jelölt erre a posztra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a szavazást sikeresen lezártunk, és még egyszer gratulálni szeretnék Kuzmik úrnak, és akkor ezzel rátérhetünk a következő napi rendi pontra. 15 marca. A március 14-15-i ülés jegyzőkönyve, hogyha nincsen ezzel kapcsolatban ellenvetés, úgy látszik, hogy nincsen, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. És most néhány perces szünet következik, és várjuk a biztos urat, aki hamarosan itt lesz. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego. Akkor most az ötös napirendi pontra térünk rá, ami egy eszmecsere. Hogan biztos úrral a struktúrált párbeszéd keretében nagy szeretettel köszöntjük Hogan biztos urat körünkben. Hogy önök is tudják, a struktúrált párbeszéd az Európai Parlament és a Bizottság kapcsolati keretén belül került rögzítésre, mint eszköz. Fél évente kerül sor a mindenkori szakbizottságokban erre a vitára az illetékes biztos jelenlétével és részvételével, és ez lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy felméri a szükségleteket, és az intézkedések foganatosításáról is elgondolkozzunk a jogalkotás és a nem jogalkotási területen is. A prioritások rögzítésében is segít ez nekünk, a nélkülözhetetlen prioritások rögzítésében, a 2017-es évre vonatkozóan most konkrétan, de lehetőségünk nyílik arra is, hogy a 2016-os bizottsági programot is értékeljük a holland elnökség a végéhez közeledik, a szlovák elnökség már a küszöbön áll, és ez egy különleges időpont, bizonyára nagyon sok kérdést fognak feltenni a biztos úrnak, a részvevők, a képviselők minden bizonyal bemutatják a saját álláspontjukat is, hiszen ez a párbeszéd rendkívül fontos, nagyon fontos, nagyon szükséges ez a párbeszéd, természetesen a biztos úrral folyamatosan kapcsolatban vagyunk, de szívesen eljön hozzánk és a szakbizottságba, amit ezúton is köszönünk. És egy ilyen fajta eszmecsere kézzel fogható témákban nagyon szükséges, a mi szakbizottságunkban különösen. Hogan biztos úrnak adom meg a szót minden további nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt szakbizottsági tagok, nagy örömmel jövök ide a második struktúrális párbeszédre önökhöz, hiszen ez egy nagyon fontos lehetőség arra, hogy eszmét cseréljünk a 2017-es bizottsági munkaprogram kapcsán, de más témákat is minden bizonyal érinteni fogjuk. Körülbelül hat hónappal ezelőtt volt az első ilyen párbeszédünk, és azóta nagyon sok minden történt. Ahogy önök is tudják, a gazdák számára nagyon nehéz volt ez a, az év, különösen a tej és a sertés hús ágazatban, hiszen ez a két szektor válsággal küzd, nagyon sokat estek az árak, és ez természetesen és logikusan a reflektorfénybe tette ezt a két szektort, de természetesen nem csak erre koncentráltuk a tevékenységeinket. Fontos, hogy megbeszéljük a mezőgazdasági piac válságának témáját önökkel, és a hét további részében még a teipari szektorról is beszélgethetünk a szóbeli kérdések kapcsán a plenárison. Az idő szűkös, ezért egy áttekintést adnék a legfontosabb kulcsszavak tekintetében, és a bevezetőmben már említettem a tej és a sertés szektort. A tej ágazatban a, az ellátás folyamatosan ö, túlmegy a kínálat, illetve a, a keresleten, ezért esnek az árak. A legutóbbi piaci megfigyelési eredmények is azt mutatják, hogy válság van, és ezért sürgősen szükség van arra, hogy a keresetet és a kínálatot kiegyensúlyozzuk. Az ellátásra, a, a kínálatra kell koncentrálni. 2015-höz képest ez a kínálat a négyszerese, és az Európai Unióban ez folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 300 ezer tonna a fölösleg Németországban, Írországban 110 ezer tonna. És úgy gondoljuk, hogy márciusban már 5%-os túlkínálattal kell szám, kellett számolnunk, ezért szeretném kihangsúlyozni, hogy a támogatás és az export is javult, ezen helyzetek is javultak, 10%-kal növekedett az exportunk, 103%-kal nőtt a vaj, a, a tejpor és a sajt exportja is jelentősen növekedett. 2016. februárjáig is növekedett az exportunk a legfontosabb célországok felé, például az USA felé, és a kínai piac is egyre jobban kilábal a válságból. Ami a sertéshús szektort illeti, természetesen önök is tudják, hogy az orosz embargónak óriási hatása volt erre, mégis az utóbbi hónapokban azt láttuk, hogy 2,4%-kal csökkent a sertéshús termelése. A sertéshús ára stabil, áprilisban elég alacsony színvonalú volt ez, és 130 euróba került tonnánként átlagban az idén, és számos piacjavító intézkedésünk eredményeit is látjuk. Noha a piac nyomás alatt áll, de az export területén javulásokat értünk el. Az idén januárban és a februárban a tendencia tovább javult, 26%-kal növekedett az export 2015-höz képest januárban. A bizottság szeptemberben egy 500 millió szolidaritási csomagot állapított meg, ebből 420 millió eurót már kiosztottunk a gazdáknak, és 35 nap múlva lejár ennek a felhasználási határideje. Azonban a tagállamok csak 56%-át költötték el, vagyis 235 milliós eurós felhasználásról beszélünk, noha tavaly október óta ez a csomag már él. Nagyon sok tagállam nem használta föl az ellokált pénzeket. A második dolog, szeretnék az intervencióról is szólni. A 109 ta, ö, ezer tonnás plafon vonatkozik a tejporra, a maximum felvásárlási árat az intervenciós árhoz igazítottuk, és április 20-án egy fix árat a, a fix ár 218 ezer tonnás intervencióba torkolott, és nagyon fontos, hogy tovább növeljük a bizottság részéről a, a fix ár plafonját, és a közös piac szervezés rendelet 222-es cikkére utalnék, arra törekszünk, hogy a lehető legszélesebb körben alkalmazhassuk a, a rendelkezés, a az intézkedéseket, az egyezményeket úgy tudjuk nyílbeütni, hogy a tejpor és a tejszektor legnagyobb részét lefedjük a 222-es szék alapján. 2016. október 13-áig kívánjuk foganatosítani ezeket az önkéntes alapú eszközön alapuló intézkedéseket, de valószínűleg ki fogjuk ezt terjeszteni az Európai Tejipari Ágazati Testülettel is tárgyalunk és a jövő héten a Kopa Kocsagával is folytatjuk tovább a már megkezdett tárgyalásokat, és elnök úr, a holnap esti meghallgatásra szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét, kíváncsian várjuk az eredményeket. Remélhetőleg mindenki jobban megérti az intézkedéseket és ezen intézkedések potenciáját, amelyet nem szabad alábecsülni. Fontos az, hogy a tagállamok együttműködjenek, a 222-es cikk intézkedéseit jól kell alkalmazni a gyakorlatban. Elnök úr, az egyszerűsítésről is szeretnék beszélni, a mandátumom részét képező feladat. A közös mezőgazdasági politikát egyszerűsítő intézkedések egy részét már 2015-től agonos, az, foganatosítottuk a közvetlen kifizetések területén, az IX rendszer és a termelői szövetségek területén, működésének területén. Ez idén folytatjuk tovább ezt a munkát. Az IEX delegált jogi aktust március 14-én fogadtuk el az administratív szankciók csökkentése érdekében, és a sárga lapos rendszert is bevezettük a különböző kifizetéseknél. A nyári szünet alatt fogjuk ezt közzétenni, ezt az anyagot, és a 2016-os évre már vonatkoztatható kifizetésekre vonatkozik ez a ságalapos rendszer. Remélem önökre is számíthatok ezen rendszer nyilvőtése során. Több mint 3300-an válaszoltak a felmérésünkre, és ezen válaszadók 80%-a gazda volt, ez nagyon jó hír. Június végén ezen ö, válaszok alapján lezárjuk a felmérést, hatásvizsgálatot, nagyon fontos azonos szabályok szerinti verseny megteremtése, a zöld közvetlen kifizetések központi szerepet játszanak, és a delegált és a feladatosan alapuló jogi aktus rendeleteket is figyelembe fogjuk venni. Természetesen fontos az egyszerűsítés, de a környezetvédelmi intézkedéseket ez az egyszerűsítés nem, vár, nem áshatja alá. Fontos, hogy tisztában legyen minden gazda, hogy mit várunk ettől, de fontos a rugalmasság is, hiszen a környezeti kihatásokra is figyelemmel kell lennünk. Az nagyon ambiciózus, egyszerűsítő agendában gondolkodunk az új delegált jogi aktusok és fel, feltartó jogi, jogi aktusok esetében és az új KPS rendelet keretében. Több mint 250 bizottsági rendelet született, de az egyszerűsítés keretében 20 delegált jogi aktust és 20 felhatalmazáson alapuló jogi aktust tervezünk csak. Végül pedig a gyakorlati alkalmazási jogi aktus, amit április 23-án fogadtunk el, illetve ennek a módosítását, a kis gazdaüzemek számára intéz, több egyszerűsítés intézkedés tartalmaz ez a csomag, és a pénzügyi eszköz javítását, a normális modifikációs kereteken kívül is szeretnénk elérni. A mezőgazdasági főgazgatóság munkaprogramján kerületén, tovább, terül, keretén belül az év végéig a különböző delegált és feladatosan alapuló jogi aktusok keretében további egyszerűsítésekre törekszünk. Elnök úr, tudom, hogy mindenki szoros figyelemmel követi a TTIP tárgyalásokat, semmilyen fordulópontot nem látunk áprilisban, mezőgazdasági és nem mezőgazdasági témákról is beszélünk. A mezőgazdaság területén az, az USA továbbra is megkérdőjelezi a földrajzi eredet megjelölést, és nem hajlandóak beszélni a bor ágazatról sem, illetve a személy generikus elnevezésekről sem. Nagyon nagy a frusztráció az SPS intézkedésekkel kapcsolatban is. A környezetvédelmi intézkedéseket konkrétan nem említeném, de szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Unió itt makacsor ragaszkodik az alapelveinket alapelveinkhez a tanácsi mandátumon belül. Egyértelmű, hogy nem szolgálja, el, szolgálja az Európai Unió érdekeit az, hogy a TTIP egy felvizezett változatát fogadjuk el. Az Európai Unió mezőgazdasági területen nagyon komoly válsággal küzd, és az új egyezmény, TTIP egyezmény területén nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük a tagállamok érdekeit. A bizottság több módosítással él, a, az Európai Bizottság annak az a szándéka, hogy a magas elvárásoknak megfeleljünk, és ne tegyük alacsonyabbra a lécet a tárgyalások során fontos a Mercosurra kapcsolatos letározás is júliusban. A Mercosur folyamat mellett elköteleződtünk a bizottság szempontjából, de fontos, hogy az Európai Unió érdekei továbbra is megfelelően képviseljük, hiszen ez egy kulcsfontosságú területe a mezőgazdaság szempontjából és ami a biogazdálkodást illeti, örülök az elköteleződésüknek. Nagyon fontos, hogy 2016 végéig megszülessen az eredmény. Noha nagyon nagy a frusztráció ezen a területen, de üdvözlöm azt, hogy a bizottság továbbra is kreatív és elkötelezett, és a parlamenttel folyamatosan tárgyalnak. És Hausen úrnak, az előadónak is köszönöm a rugalmasságot, és köszönöm azt a törekvést, hogy arra törekszünk, hogy hogyan tovább, hogy minden utat megnyissunk és mind a három intézmény örömteli módon arra törekszik, hogy a háromoldalú párbeszédek előre haladjanak. Néhány téma még függőben maradt. Itt nagyon fontos, hogy egyesítsük erőinket, hogy megoldjuk ezeket. Elnök úr, a legfontosabb témákat azt hiszem, hogy lefettem, minden bizonyal lesznek még más témákból, kapcsol- témákhoz kapcsolódó kérdések is. A szűkös időkereten belül azonban csak néhány témát próbáltam felvillantani, és azokra a témákra koncentráltam, amelyek a legutóbbi ülés óta folyamatosan aktuálisak voltak. És most várom a szakbizottsági véleményeket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr, megköszönöm ezt a bevezetőt. A továbbiakban a különböző azokról a témákra fogunk kitérni bővebben, amikről az imént beszélt. Először a koordinátorok fognak hozzászólni. Először is Desz úrnak adom meg a szót, egyébként minden koordinátornak három perce van. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Hogan biztos úrnak, hogy a struktúrált párbeszéd keretében másodszor vesz részt eh, a eh, vitán nagy figyelemmel követtem az ön által elmondottakat. A piac egyensúlytalanságáról beszélt, mind a tej, mind a sertéshús ágazatban, illetve más, éle, más mezőgazdasági területen is. De egy másik egyensúlytalanság is aggaszt engem. A, a kereskedelmi láncok piaci hatalma. Az Európai Bizottság gondolkodik azon, hogyan lehetne itt jobb egyensúlyt létrehozni. Itt gondolok itt az ártárgyalásokra, a e, nagy kereskedelmi látszók brutálisan kihasználják a e, piaci hatalmukat, a gazdáknak diktálnak, és ezt nem engedhetjük meg, hogy a parlamentet megkerülve e, feltételeket szabnak a gazdáknak arra, hogy hogyan tudják a termékeiket értékesíteni. Ön beszélt az önkéntes megegyezésekről is, ami ezeket illeti, én ezekkel kapcsolatban nagyon szkeptikus vagyok. Ezeket ki fogja megkötni, az én hazámban a szövetkezetekben 50% a szövetkezeti tej 50%-a magán, hogyha ezeket az önkéntes megállapodásokat a szövetkezetek kötik meg, akkor a privát termelők örülnek ennek, és ők nem gondolnak arra, hogy csökkentsék a termelést. Én, én úgy gondolom, nem tudom, hogy ezzel meg lehet-e oldani a, a mennyiségi problémát. Tudom, hogy nem egyszerű ez, de végig kell gondolnunk, hogy egy e, ilyen súlyos válság esetében európai e, szintű megoldást e, el tudunk-e fogadni, tehát bizonyos százalékok meghatározását. Örülök annak, hogy a tagállamoknak lehetővé tették, hogy az állami eh, intézkedéseket meg lehet duplázni, most a tagállamok eh, múlik, hogy kihasználják ezt a lehetőséget. Ön beszélt az egyszerűsítésről. Azt gondolom, hogy a parlamenti képviselők számos eh, egyszerűsítési javaslatot gyűjt, küldött a bizottságnak, Fontos, hogy rendszer szintű megoldásokra eh, jussunk, hogy a, a bürokrácia csökkenjen. Aztán a, eh, beszélt még eh, egy témáról, amivel kapcsolatban irritációk merültek fel, én a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban azt fogom javasolni a frakciómnak, hogy ezeket utasítsák el, mert itt még egyeztetni kell. Várjuk a további egyszerűsítési javaslatokat ott, ami a TTIP-et illeti itt Európa mezőgazdasági érdekeit vonják be, hogy ne a mezőgazdaság igya meg ennek a levét. Köszönöm szépen, De Castro. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Hogan biztos úr, hogy ellátogatott ide a szakbizottsághoz. Ahogy ön is mondta, az európai mezőgazdák nem élnek meg egy túl jó, nem, számára nem jó, túl jó pillanat ez, túlságosan alacsonyak az árak, egyéb problémák is vannak, de azt látjuk, hogy Európa egyáltalán nem játszik főszerepet úgy tűnik, hogy ismét tagállami hatáskörbe került a legtöbb mezőgazdasági kérdés. A tagállamoknak való pénz szétosztásá alakult át a közös mezőgazdasági politika, és attól tartok, hogy mindez pontosan az ellenkező hatással jár, mint amit elképzeltünk. Nem igazán vannak már európai hatások, pedig ezek lennének hatékonyak, azt gondolom, hogy meg kéne vizsgálni azt, hogy a greeningnek milyen környezeti hatása van. A kap reformjáról sokat beszéltünk már itt a parlamentben, de nem tudom, hogy igazi környezetvédelmi pozitív hatása van-e, az biztos, hogy az administratív terheket növelte. Mi olyan greeninget szeretnénk, amely hatékonyabb környezetvédelmi szempontból, aminek mérhetőek a pozitív hatásai, a környezeten is mérhetőek, de csökkenteni szeretnénk a bürokratikus adminisztratív terhet, ami a gazdára és másokra vonatkozik. A válságkezelő eszközt is úgy gondolom, hogy felül kéne vizsgálni. Az elmúlt ciklusban megpróbáltunk sokkal hatékonyabb válságkezelő mechanizmusokat, eszközöket kialakítani, például az árképzésben, a parlament tehát kardoskodott ezért, de nem igazán valósult meg ebből semmi. Három fontos tengely mentén lehet komoly vitát kezdeni a félidős felővizsgálatnál. A parlament egyébként ezt már az előző ciklus végén is elmondta. A greening nagyobb hatékonysága, administratív egyszerűsítéssel, jobb válságkezelés, de legfőképpen Európa főszerepét kéne ismételten visszaadni. Ezt szeretném kérde- kérni öntől, tehát biztos úr. Van esély arra, hogy az év végig legyen egy félidős felülvizsgálat, félidős reform, hiszen nagyon komoly gondokkal küzdik az agrárvilág. Köszönöm. Nicholson. Nicholson úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, első kérdésem az lenne, hogy milyen párbeszédet folytat ön azokkal a képviselőkkel, akik a tagállami választó körzetükből érkező kérdéseket tárják ön elé? Azt gondolom, hogy kételj merült fel azzal kapcsolatban, hogy azok a térképek vagy térképvázlatok, amelyeket ön, önök hoztak létre, nem megfelelőek. Hosszú távú hatásra gondoltak? Meghallgattam a bevezetőjét, és már idén is 5%-kal nőtt kal nőtt a a diótermelés, hogyha ez továbbra is így történik, így folytatódik, az nem, nem hiszem, hogy jó eredménnyel jár. A diópiacot kéne valahogyan segíteni, ezt hogyan, hogyan tudjuk megoldani. Aztán ott van még a tejtermékpiac is, itt is meg kell próbálni a józanész mentén valamilyen módon előrelépni. Minél hamarabb sikerül megoldást találni, annál hamarabb sikerül a túltermelést megfékezni. Aztán a TTIP-el kapcsolatban. Sokan úgy érzik, hogy a TTIP egy kicsit lelassult az elnök választás miatt. Nem vagyok ebben olyan biztos. Meghallgattam azt is, amit a úrról mondott. De vajon Malmström azt, hogy erről mit gondol? Ő is, úgy, ő is úgy gondolkodik, mint ön? Ő is így vélekedik Európa szerepéről? Két héttel ezelőtt Strasbourgban Malmström asszony azt a benyomást keltette, hogy ő bizony folytatja úgy, ahogy ez az, a, folytatja az eddigi munkát. Azt hiszem, hogy bizonyíték nélkül Európa nem tud fölvenni több import gyümölcsöt, még a saját európai gazdáknak puffereket kell igénybe venni, és egyfolytában nő az előállítási költség, és csökken a profit. Azt hiszem itt az ideje, hogy moratóriumot hozzunk létre, ki kéne utána kéne járni, hogy mennyi gyümölcsöt, mennyi import tudunk fölvenni. Köszönöm. Róta. kolléga. Thanks a lot. Uh, Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos, biztos úr. A strukturális párbeszéd mindig fontos, de hadd emlékeztessem arra, hogy a párbeszéd két oldalú kommunikáción alapul, remélem válaszol a kérdéseimre a mai napon, nem úgy, mint legutóbb. Noticed uh, the, that you are taking action on the crisis. A tejiparban, illetve a sertésiparban válság van, ön ezt próbálja kezelni. De utalnék arra, amit Paulo mondott, úgy tűnik, hogy a mezőgazdaság ismételten tagállami kézbe került. Például tudjuk, a, hogy a pillérek közötti rugalmasság ezzel a hatással jár, nem tudnak megfelelően tisztességes verseny keretében versenyezni az európai gazdák. Aztán van egy olyan javaslat, amely a nem ETS keretek közé tartozó üvegházhatást okozó gázokról szól. A kockázatokat elemezni kell. Ha ezt nem tesszük meg, akkor ismételten tagállami hatáskörbe kerül a mezőgazdaság, mint olyan. Én arra várok, hogy ön javaslatot nyújtson be arról, hogy ezt hogyan lehet megelőzni. Például az előbb említett üvegházhatást okozó gázok esetében hogyan lehet ezt költséghatékonyan megoldani? Köszönöm. Köszönöm számra, képviselő következő. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, az a helyzet, hogy amikor ide hozzánk ellátogat, nem igazán hoz semmi újat. Úgy tűnik, hogy továbbra is kerülgetjük a forró kását, továbbra is válságban van a mezőgazdaság, ez nem újdonság. De azért fölteszek önnek négy konkrét kérdést. Galíciában, hazámban, a tejüzemek a domináns helyzetüket kihasználva meg, ki, megszabják, hogy mennyi legyen a tej ára. Azt gondolom, hogy ez minden versenypolitika ellenében megy. Mit tenne ön ez ellen? Második kérdés. Galíciában több mint 200, 2200 kérdés érkezett extenzív állattenyésztés témájában, ezeket visszautasították a megszorítások miatt. Erről mit gondol? Harmadik kérdés. Az elmúlt időszakban sok mindent hallottunk arról, hogy mi is van igazából, mi hátsó szándék van igazából a TTIP mögött. Úgy tűnik, 0,8%-ra csökkenne a mezőgazdaság részesedése az európai GDP-ben. Ön erről hogyan gondolkodik? Ennyire, valóban ennyire negatív lenne a TTIP az európai mezőgazdaság számára? Negyedik kérdés. A TTIP tárgyalások ön szerint hogyan fogja megváltoztatni az, EU, az Európába történő marhahús importot? Köszönöm. Köszönöm, Housing képviselő. Köszönöm szépen, biztos úr, nagyon örülök, hogy itt van. Nyilván tudja, hogy a gazdák körében a hangulat a mínuszfokokat súrolja, és az Európai Bizottság, úgy, sok, sokaknak az a benyomása, hogy az Európai Bizottság egyszerűen kivár, majd megoldódik a helyzet. Kevés arra remény, hogy a gazdag, gazdák meg legyenek győződve arról, hogy az Európai Bizottság komolyan akar nekik segíteni. Újra az hangzott e, el, hogy az export jól működik, jól megy, de az export csak azért megy jól, mert, mert nagyon rossz árakat kapnak a eh, gazdák. Ez eh, ördögi kör. Hogyha ebből a logikából nem tudnak kitörni, hogy a sok export mindig jó, akkor eh, Európában nem lesz stabilizáció. Ön azt próbálja elkerülni, hogy hogy Európában a keresetet és a kínálatot egyensúlyba kell hozni. Önkéntes rendelkezésekkel ez nem fog működni. Európában az összes tagállamban a tej mennyiséget csökkenteni el, és ezt ön el akarja kerülni. Azt mondja, hogy a támogatási programokat még nem fogadták el. Hát ez logikus, ez, mert ezek mindig pénzzel összekötött programok, a gazdák nem akarnak már ilyen programokat, nem akarnak még jobban eladósodni. Sokakkal egyetértünk, nagyon fontos, hogy 180 fokos fordulatra van szükség, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor, um, akkor, akkor nem fog megoldani a helyzetet. 25 centről 26 centre emelkedik az ár, hát ez nem megoldás. Ami Mercosur-t illeti, eh, Malmström eh, azt mondja, egy kicsit más, hogy fogalmazott, mint ön. Ami ő, ő nagyban öm, dicsérte ezt a megállapodást, és ez arra emlékeztet, amit, amit a TTIP-ről is mondtak. A TTIP-nél most látjuk a Greenpeace részéről, hogy hogyan néznek ki a dolgok. Az autóipart a mezőgazdasággal szemben kiátszák. Ezt most feketén-fehéren látjuk, utána olvashatunk. Ilyen öm, egyességekben nem szabad belemennünk. Hogyha ezeken múlik a TTIP, akkor erre nemet kell mondanunk, és a Mercosurnál nem lesz máshogy a dolog. Ez így nem működhet, és ezt világosan ki kell mondani. Utolsó pont. Albert Tesz beszélt a kereskedelmi látszók Mm, nagy hatalmáról. De azt is halljuk, hogy például a Monsanto, monsanto a Bayer, Bayer megvásárolja, akkor ez egy hatalmas agrárkoncern lesz, és ezzel nagyon koncentrálódik a hatalom ennek a cégnek a kezében. Ön szerint ez jó, vagy nem jó? Nyilván a versenybiztostól is meg lehet ezt kérdezni. Köszönöm, Ányú úr. Nagyon örülök, hogy a biztos úr újra itt van. Walesben is találkoztunk néhány héttel ezelőtt. A belső, az ír belpolitikával kapcsolatban talán ön tájékoztatni tud engem. Az elmúlt időszakban többülésen is részt vettem. A glifoszáttal kapcsolatban és ennek az alkalmazásáról az Európai Unióban ezeknek a, ennek a hatása az egészségre, illetve rákkeltő hatása. Ez, ez elvileg azt jelenti, hogyha erre sor kerül, akkor nem, hogyha megtiltjuk ezt Európában, akkor nem importálhatunk semmilyen olyan országból élelmiszert, ahol használják a glifoszátot. Mit gondol ön erről? Én úgy értelmezem, lehet, hogy nincs igazam, de úgy ö, olvastam, hogy Franciaország egy oldalon betiltja a glifoszátot. Hogyha ez így történik, nos, ez egy, tag, egy tagállam a mezőgazdaságban a saját útját járja, akkor Franciaország betiltja azok magok importját is, amelyek olyan országokból származnak, ahol a glifoszátot használták. Ez egy nagyon-nagyon bonyolult helyzetbe torkollik és nagyon örülnék, hogyha megosztaná a véleményét ezzel kapcsolatban. Emellett azt is hadd mondjam el, hogy a TTIP eh, is felmerült, ami a tojást illeti egy eh, érdekes helyzet alakult ki. Eh, a Nagy-Britanniában a legtöbb tojást szabadtartásból származik, míg Európában sok a ketreces tartás. Egy nagy nehézség az, hogy nagy-Britanniában nehéz olyan tojást találni, illetve Nagy-Britanniában az a, az a definíció, hogy ez egy barna héjú tojás, amelyet nem mostak, ez a szabadtartás tojás, az usa pedig fehér héjú, amit megmostak. Most akkor melyik érvényes? Ezt végig gondolják, egyáltalán a TTIP tárgyalások során, mert ez a két dolog egymásnak ellentmond. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! Most meghallgattuk a koordinátorokat, de még Lajzó úr is szeretne hozzászólni. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hogan úr, márciusban beszélt arról, hogy az Oroszországgal kapcsolatos szankciók nem az ön reszortjába tartoznak. Most újra felmerül ez a kérdés, mert drámai helyzetet okozott ez a mezőgazdaságban, és azt kérdezem öntől, biztos úr, hogy ön mit tesz? Ezek illegitim eh, szankciók, eh, és nincs is értelmük, eh, közben meg ezt a híres transatlanti szerződést nyomják, és mindenképpen el akarják fogadni ne meneküljön el a felelőssége elől, és válaszolja meg a kérdést. Ami pedig az egyszerűsítést illeti. Azt hiszem, azt hiszem hogy a közös mezőgazdasági politika egyszerűsítése egy nagyon fontos, az ön mandátumának fontos témája például foglalkozom a mezőgaz, a gazdák által elszenvedett számtalan ellenőrzés kérdésével, és az ellenőrök, az inspektorok betű szerint betartják a közös mezőgazdasági politika előírásait. Ez praktikus, e nem gondolom. Azt gondolom, hogy jó megoldás lenne, hogyha a gazdákat 14-12 héttel előre tájékoztatnák az ellenőrzésről, Aztán néhány szó a TTIP-ről. Ez a szerződés számunkra hátrányos lehet, akkor miért folytatják a tárgyalásokat? Ezt nem értem. A gazdák a gazdákra te, meghatározott környezetvédelmi zöld feltételek egyre nagyobb elvárásokat támasztanak, ezeknek a költségei hatalmasak, és ez nagy torzuláshoz vezet a harmadik országokkal szemben is, tehát ezt a zöld, zöldítést, ezt miért ragaszkodnak ehhez annyira? Köszönöm szépen. Elnök. Nos, akkor most kérjük a biztos urat, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ami az egyszerűsítést illeti. 23 módosítást vezettem be egyszerűsítéssel kapcsolatban, amelyek javát szolgálják a gazdáknak, javukra szolgálnak majd. Ezekre szeretném felhívni a figyelmüket. Egy megelőző, előzetes ellenőrzést vezettünk be például a kifizetésekkel kapcsolatban, és e, ezzel lehetősége van a gazdáknak arra, hogy a kisebb hibákat e, kijavítsák. Ez segíteni fog abban, e, hogy a gazdák körében a félelem atmoszférája enyhüljön. Hogyha hogy a, hogyha a hatóságok a, megfelelően végzik a munkájukat, akkor ez nagyban segíteni fog a kis és közepes gazdaságoknak. és a jövedelem szintjén is pozitív hatással lesz, amire nagy szükség van most. 200 szabályozást vizsgáltuk meg a közös piaci rendek, rendszerek tekintetében, ezeket is egyszerűsítjük, ez csökkenteni fogja a terhet, és a nemzeti hatóságokra háruló terheket csökkenteni fogja. Az egyszerűsítés következő lépése a zöldítés, egy ellenőrzést végeztünk el, és megnéztük, hogy hogyan hajtják végre ezeket a szabályozásokat. 3000 300 kérvényt nyújtottak be a bizottsághoz, ebből 80% a gazdák részéről jön, tehát látjuk, hogy mi történik. Az elkövetkezendő hetekben 15-20 módosítást fogunk javasolni, amelyel javul majd a helyzet, és csökken majd részben a bürokrácia az interpretáció körül, közben a környezetvédelmi pozitív hatásokat javítani fogjuk. Ez központi kulcsfontosságú elem a e, folyamatban. Vannak van oka annak, hogy az emberek eh, miért eh, vannak összezavarodva a különböző témákkal kapcsolatban, de ezzel egy időben ez nem vezet, hoz, nem vezet el a biodiverzitáshoz, eh, holott emiatt hoztuk létre ezeket a szabályokat. Tehát csökkentjük a bürokráciát, és fenntartjuk a környezetvédelmi pozitív hatásokat. Aztán a kockázati menedzsment, kockázatkezelési eszközök, ahogy De Castro úr is említette, vannak ilyenek, de még nem elég e- erősek a jelenlegi piaci helyzetben, amely rendkívül volatilis. Ezt meg kellene vizsgálni, és Nicholson úr is említette, hogy olyan intézkedéseket vizsgálunk meg, E, amelyekkel megnézzük, hogy mi történik az Európai Unión kívül is, és milyen kezdeményezéseket lehet e, hozni a kockázatkezelési eszközök javítására. Megnézzük az amerikaiak tapasztalatait, illetve más országok tapasztalatait, hogy a kockázat kezelési eszközökkel hogyan lehet ilyen volatilis piaci helyzetben fellépni. Az európai szintű intézkedésben hiszek én és 500 milliós csomagot vezettünk be, múlt, mutattunk be múlt évben. Nagyon aggaszt látható, hogy, hogy egyáltalán nem használják fel a tagállamok ezt a, ezt a pénzt, pedig 100 százalékos finanszírozást tesznek lehetővé, úgyhogy nem igazán értjük, hogy miért nem használják. A tagállamok még ez, erre rátehetnek erre a támogatásra, úgyhogy talán június végére javul a helyzet a gazdáknak nem szolgálja érdekét a késői kifizetés. Egyes tagállamok struktúrás reformot választottak, ez jó, de minél gyorsabban el kell jutatni a pénzt a gazdákhoz. Az élelmiszer láncban az egyensúlytalanság Deszúr ismeri a véleményemet. Többször beszéltünk erről, a szakbizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Van egy másik lehetőség arra is, hogy mit lehet hogy beszéljünk arról az IMCO-ban, illetve az más szakbizottságban eh, is eh, vitáznak erről a kérdésről. Várom ennek az eredményét, és várom a jogszabályalkotó folyamat eredményét. Reméljük, hogy támogatást kapunk eh, ehhez a munkához. az Agri Market Task Force-szal végezzük ezt a munkát. Spanyolország, Litvánia és más országok vezettek be e, intézkedéseket, meglátjuk, hogy ezek jól működnek, vagy nem. Ami a tejipari ágazat válságát illeti 23 intézkedést e, vezettünk be, száz javaslat született a tagállamok és a parlament, Európai Parlament részéről, ebből 23-at fogadtunk el, egyeseket nem tudtunk elfogadni, akár jogszabályalkotási, akár költségvetési korlátok miatt. De minden rendelkezésünkre álló eszközt kihasználunk arra, hogy a keresletet és a kínálatot kiegyenlítsük vegyes a reakció, hogy őszinte legyek a javaslat végrehajtásával kapcsolatban, mert ez önkéntes. Persze tudom, hogy mindenkinek a feladatát el kellene végeznie, meg lehet duplázni a rendelkezésre álló pénzt az ösztönzők ösztönzés érdekében. A gazdák döntik el, és tájékoztatják az Európai Bizottságot, ez nem tagállami kötelezettség. 85 a tej termelés 85%-ára vonatkozik ez a program. Ez Németországra is vonatkozik. Ami az INC problémát illeti, amit Nikolson úr említett, ez Észak-Írországban felmerült, a területek kijelölésével kapcsolatban például, e, itt a e, területek határával kapcsolatban aggodalmak merültek fel, együttműködünk a tagállamokkal. A tagállamok és a régiók feladata a e, javaslatok megtétele, a mi feladatunk pedig a jogszabályok elveinek betartatása. Ez északír probléma A területek határainak meghatározásában nem akarunk túlságosan belefolyni, ez északír politikai kérdés. az összes szabadkereskedelmi egyezmény akkumulatív összesített hatását megvizsgáljuk, és ez fogja megmutatni számunkra, hogy mi az, amit fel kell adnunk, mi az, amit nyerünk, és ezzel látjuk, hogy mi az, amit eh, elfogadhatónak tartunk, és mi az, amit nem a jövőbeni eh, egyezményekkel kapcsolatban. A TTIP mire eh, vonatkozóan világos a mandátum, az Európai Uniós sztenderdeket, az állatjólét, a környezetvédelem, az élelmiszerbiztonság területén fenn akarjuk tartani, ez nem mindig népszerű ez a kijelentés, de fenntartjuk. Az USA egy piaci hozzáférési egyezményt akar, és nagyon lassan reagálnak a további felvetésekre a nem kereskedelmi jellegű akadályok megoldása például amelyek miatt bizonyos termékeket nem tudunk bejutatni eh, az amerikai piacra. Aztán a földrajzi eredet meghatározás problémája. Eh, mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy igent vagy nemet mondjon a végső megállapodás lesz. Hajzer úrnak is elmondtam, minden 28 tagállamnak joga van blokkolni, vétójoga van gyakorlatilag, tehát ez a legdemokratikusabb megoldás. Úgyhogy a tagállamok és az Európai Parlament azt kell, hogy mondják, hogy nem értenek egyet az egyezménye. Persze, a mi feladatunk az, hogy kiegyensúlyozott egyezményt fogadjunk el, és hogyha ez nem sikerül, akkor nagyon sok időt vesztegetünk el. Ami a klímaváltozási tárgyalásokat illeti, eh, Párizs eh, és az üvegházhatású eh, gázok kibocsátása egyetértek, igen, a mezőgazdaságnak a feladatát el kell végeznie. Egyenlő feltételek mellett folytatódnak a tárgyalások. Kanyete biztossal együtt. Tehát folytatódnak az egyeztetések olyan témákról, amelyek hozzájárulnak majd ennek a döntésnek a meghozatalához. Nagyon politikai kérdésről van itt szó. ezeknek a vitáknak az eredményeiről nem tudok beszámolni, mert ezek még nem zárultak le, de világos kritérium, kritériumokra van szükség, és tisztességes meg, tehermegosztásra. Ami a különös mezőgazdasági politika renacionalizációját illeti, nos, adtunk rugalmasságot a legutóbbi reforma, reformban, ez elég nagy szintű szubszidiaritást, nem sikerült megegyezni, az mindenki számára megfelelő közös mezőgazdasági politikáról. De az sem jó, hogy a nagy gazdaságok a kicsik kárára folytassák a politikájukat. Nem fogok senkit megnevezni, de egyes országok bizony erősebbek, mint a többiek. Úgyhogy egy európai szintű válaszra van szükség. Ezt tettem én meg tavaly, szeptemberben, és nem, de ezt a javaslatot, vagy ezt a lehetőséget nem használták ki annyira, mint amennyire én szerettem volna, pedig bizonyos források rendelkezésre állnak, és ezt nem használták ki. Nem, szeretném, nem szeretnék visszatérni a mezőgazdasági politika teljes renacionalizációjához, azt hiszem, hogy Európa eh, érdeke és a gazdák érdeke eh, az, hogy eh, közös megoldásra jussunk. Ami a középtávú felülvizsgálatot illeti, még nem sikerült a végkövetkeztetést levonni ezzel kapcsolatban, de látom, hogy a kockázatkezelési eszközökkel kapcsolatban a gazdák és a üzemek segítése szempontjából még vannak lehetőségek, opciók, hogyan tudunk ezeknek segíteni. Emellett meg kell vizsgálnunk az egyszerűsítési agendát és azokat a témákat, amelyekkel a politika egyszerűsítéséhez hozzájárulhatunk, és a környezetvédelmet se felejtsük el. A nemzetközi egyezmények a fenntartható fejlesztési célok, a klímaváltozási egyezmények, ezek nagyon fontosak, amit nekünk ezeket végre kell hajtanunk, itt vállaltunk kötelezettségeket. Ezt nem szabad elfelejteni. Rodríguez asszonynak mondom, the law uh, in relation hogyha bárki világosan megszegi a szabályokat, akkor természetesen az Európai Uniós hatóságok ezt, ezeket ki fogják vizsgálni, hiszen a versenytorzítást nagyon fontos, hogy figyelemmel kísérjük, és fontos, hogy megvizsgáljuk ezeket az eseteket. Ezek nagyon-nagyon komoly esetek, amiket ön is említett. A szarvasmarha hús importnál tudjuk a nehézségeket, nagyon komoly problémák merülnek föl, megint csak egy kumulatív hatásvizsgálatot folytatunk, és megpróbáljuk megvizsgálni azokat a potenciális kihatásokat, amelyek az import során felmerülnek, és itt a szarvasmarha húst levettük a kínálatból a Mercosur tárgyalások során, mivel az Európai Unióban csökken ennek a fogyasztása, egyúttal ezt a témát most nem gondoljuk egyébként sem aktuálisnak, hiszen nem lehet most a szarvasmarha importról tárgyalni, nagyon fontos az egyensúly fenntartása, a fogyasztás, a szarvasmarhaús előállítása és az import között szeptemberben erről is szó lesz. Remélem minden kérdést megválaszoltam. Oroszország, elnézést elfelejtettem Oroszországot. Nem akartam kibújni a felelősség, arról tudom, hogy mindenkinek mi a felelőssége a bizottságon belül. Andukaitis biztos úr az orosz mezőgazdasági miniszterrel nemrégiben találkozott Párizsban, az OAI konferencián, semmilyen előrelépést nem sikerült elérni. Vagyis itt nem arról van szó, hogy Andukaitis biztos úr nem dolgozik ezen. Azt javasolnám, illetve azt feltételezem, hogy nagyon sok a beszéd, de semmilyen elkötelezettséget nem látunk az orosz hatóságok részéről, de folyamatosan próbálkozunk. A tojással kapcsolatban a részleteket még megbeszélhetjük, ennek a témának nem vagyok a szakértője. Hogyha ön az említett képviselő, aki erről beszélt, a technikai részleteket esetleg leírná nekem egy darab papírra a barna és a fehér tojás problematikát, akkor én ezt meg fogom nézni. Én egy tudományos alapú alapon dolgozom, és elmondhatom, hogy a bizottság tudatában van ezeknek a problémáknak, amiket ön említett, nagyon jó lenne, Például, amit a franciákról említett, az egyoldalú embargóról, ez egy nagyon fontos történet, és ugyanez a helyzet a növényvédőszerekkel. Szegolén Royal miniszter asszony is beszélt már erről, de a bizottság semmilyen következtetése nem jutott ezen témában, és a tanácsokkal sem sikerült előrelépést elérni a tanácsban még mindig tisztázásra szorul ez, bizonyos tagállamoknak még részleteket kell szolgálniuk a, en, ezen termék alkalmazása tekintetében, és a tudományos eredményeket is meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen, biztos úr. Most a további képviselői kérdésekre térünk rá. Mindenki egy percet kap, és kérem ne bocsátkozzanak ismétlésekbe. Ránszkásziasz asszony. Köszönöm szépen. Nem egyszerű időkben lett ön a mezőgazdasági biztos. Nekem egy kérdésem lenne egy mendemondával kapcsolatban. Mi a helyzet a kap jövőjével, illetve a második pillérével, az a mezőgazdasági politika ezentúl a vidékfejlesztés része lesz? Ez azt jelenti, hogy a közös agrárpolitikát kiüresítjük? Erről mi, mi a véleménye, és a főigazgatóság is átrendeződnek? Mi helyzet a TTIP-vel? A, mez, a földrajzás, hogyha a földrajzi megelőlések esetében nem tudunk előlépni, akkor az mindenképpen nagyon rossz előjel. Évvégig akkor hogyan fogunk megegyezni? Nézzük a tejkérdést. Hazámban ez hihetetlenül komoly gond, elképzelhető, hogy az ipar kivonul Spanyolországból. Az Európai Parlament egy kiváló jelentést készített ebben, nem tudom, hogy ezt mennyiben használta fel. Még egy dolog. És ismer, ismertette, hogy ösztönzőket szeretne adni a mezőgazdáknak. Ez azt jelenti, hogy az 500 millió kívül szeretne még támogatást adni a mezőgazdáknak, hogy ez, ezzel finanszírozza a termelés csökkenését? Még egy dolog. Ami a zöldség, gyümölcs és tej árakat illeti, így nem tudjuk folytatni a munkát, valamit kell tenni ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Eh, asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, köszönöm hogy lehetőséget kaptunk ma erre az eszmecserére. A mezőgazdasági válságról beszélünk, a tejipari ágazatról sokat beszéltünk, és tulajdonképpen egy alapvető gazdasági problémáról van itt szó, amelyen nagyon sok gazda küzd, nagyon sokan le akarnak állni a termelése, de nem tudnak leállni. Napról napra hallunk olyan történeteket, amelyek ezzel kapcsolatosak, és ezek nagyon szomorú történetek. Nem lenne jobb esetleg ezt a válságpénzt a szociális szférába investálni, és ezáltal talán hatékonyabban lehetne segíteni a gazdáknak abban, hogy abba hagyják ezt a, tevékenységüket, és nagyobb egyensúlyra lehetne szert tenni a piacon is. Hogyha megnézzük a tejet vagy a sertéshúságazatot, akkor elérhetnénk talán ezt az egyensúlyt. Nos, számos esetben már hallottam, hogy lenne erre támogatás, és Oroszország kapcsán ön említette, hogy az orosz miniszter a hibás abban, hogy az egész zsákutcába jutott de a kérdésem az, hogy a tagállamok bilaterálisan esetleg megegyezhetnének az oroszokkal, hiszen a bizottsági szinten úgy látszik, hogy kudarcot vallott az egész, mivel a sertéshús esetében elég sokat lehetett javítani ezen. Sura hamisított méz problémájára hívám fel a figyelmet az EU külső állomásain. Itt vagyok biztos úr, tisztelettel másik oldal az EU külső állomásain 31%-os bizonyított adat május 11-i bizottsági adat szerint a 31%-a hamisított az EU-ba érkező méznek. Ez azt jelenti, hogy, hogy 180 ezer tonna méz érkezik az EU-ba. Ebből 60 ezer tonna hamisított. Ez azt jelenti, hogy 165 ezer kilogramm naponta, ami beérkezik hamisított méz. Kíván-e a bizottság újabb mézmintákat bevonni, tehát a számát növelni a mézmintavételnek? Kíván-e a bizottság újfajta vizsgálati módszereket bevonni? Illetőleg kérdezem, hogy ismert, modern európai laboratóriumokat kíván-e a bizottság bevonni, mint a brémai QSIS, illetőleg a francia Eurofins. Tisztelettel várom válaszát. Dziękuję. Pan poseł Belder. Pan poseł Belder. Belder úr következik. Belder úr. Biztos úr, az idén elindult egy offenzíva az exportpiacok felderítése kapcsán Kolumbiában, Mexikóban, Japánban, Vietnámban és Indonéziában is ellátogat az idei év során. A kérdésem azonban az, hogy ezek a az utazások eredményesek-e, és 2017-re milyen látogatásokat tervez, milyen célokkal? Poszdoc asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Észak-Írországban a választók körzetemben nemrégiben ön a Brexitről beszélt. Hogyha egy kicsit tovább maradt volna, akkor a királyi ö, osztriga mezőgazdasági són is részt vehetett volna, és itt nem csak a helyi termékeket élvezhette volna, hanem a gazdákkal is beszélhetett volna, és lehetősége nyílt volna, és meghallgathatta volna, hogy mennyire nehéz helyzetben vannak a likviditás területén az ingadozó árak miatt és az alacsony árak miatt ezek a gazdák és természetesen a mai kommentárjait sem fogadták volna ezek a gazdák szívesen Ön beszélt a gyors fellépésről, de úgy tűnik, hogy nagyon sokszor az egyes gazdákra bízzuk a problémák megoldását, és talán a tanács álláspontjára lenne mégis inkább szükség, és ami pedig a fél éves felülvizsgálatot ö, ö, illeti a közös mezőgazdasági politika kapcsán, hát itt ezt nem csak toldozgatni, foldozgatni kellene szerintem. Köszönöm szépen. Biztos úr, köszöntök mindenkit. A közép-európai területen nagyon sok havazás, extrém időjárás történt, jégesőt láttunk, a nagyon sok kárt okozott ez az időjárás Szlovéniában, Horvátországban, Magyarországon és más országokban is több mint egy milliárd eurós kár keletkezett, és nem csak a gyümölcs és a zöldség termelő gazdákat érintette, ez őket még inkább érintette, hanem másokat is. De ugye az orosz embargó őket is sújtja, és a természeti katasztrófák még további károkat okoztak. Ami engem érdekelne, és más kollégákat is, az az, hogy a gyümölcs és zöldségtermelőknek hogyan sietnek önök a segítségére az áprilisi jégesők és fagyások után, és itt milyen fajta válság tartalékot lehetne a természeti katasztrófák esetére félretett tartalékok lehetne mozgósítani. Ugye az Európai Uniós költségvetést nem kellene bolygatnunk, de milyen más megoldási lehetőségek léteznek? Köszönöm. Hát a következik. Commissaire, merci de venir. Euh, köszönöm szépen, köszönöm biztos úr, köszönöm, hogy ellátogatott ide a szakbizottságba. Hát nem akarok túlozni, de elég baljós időket ér a mező, mezőgazdaság. Miután többet termelünk, alacsonyabbak az állak, árak, ez a tejtermelése is. Alkalmaztam, a 222-es cikket, de ez nem elégséges. Európai szintű válaszra van szükség. Azt gondolom, hogy el kell gondolkodni azon, hogy mi az, ami európai szintű választ igényel, mi pedig, ami na, na, tagállami szinten. Én szeretném, hogyha kiállna a kap mellett, főleg költségvetési szempontból. A tagállamok megpróbálnak itt-ott elni a mezőgazdasági politika juttatásokból, hogy máshova csoportosítsák azokat. Jó lenne. Jó lenne az is, hogyha nem kellene egyetemi szintű diplomával rendelkezni egy mezőgazdának ahhoz, hogy kitöltse a papírokat. Ferrand kolléga következik. Ferrand kolléga. Itt vagyok, itt vagyok. Köszönöm, elnök úr. Néhány észrevételem lenne. A kollégák azt mondták, hogy több Európa kell és kevesebb demokrácia, hát én pedig azt mondom a kollégáknak, minél több Európa van, annál kevesebb demokrácia. Biztos úr említette, említette, hogy tárgyalások történnek a termelő országok és az import országok között. Én azt gondolom, hogy az ala, a tartalommal kapcsolatban kéne ö, meglehetősen bátornak lenni, nem pedig a formával kapcsolatban. Az ellenőrzött eredet kérdése rendkívül fontos számokra. Jó, lenném, hogy, jó lenne, hogyha a tárgyalások során ez nem kérdőjeleződne meg. A TTIP tárgyalások folytatódnak, többféle forrásból is azt halljuk, hogy az amerikaiak ezen kérdéssel kapcsolatban nem akarják beadni a derekukat, sőt, valójában még nem is volt erről szó, erről a témáról. Lehet, hogy varázsló, az is lehet, hogy varázsló, de az is lehet, hogy nem mond igazat. Biztos úr két kérdésem lenne. Egy, a földrajzi megjelölés, amely az európai örökség részét képezi, tehát ezek az eredet megjelölések vajon képezik-e majd a tárgyalások témáját? Kettő. A tárgyalások alapján van egy restriktív lista, nem pedig egy tehát restriktív lista van, az összes termék nem szerepel itt. Hajbus kolléga következik. Um, hát köszönöm szépen, tisztelt biztos úr. Én egy másik témát szeretnék itt felvetni a földek elfoglalása és a földek koncentrációja témáját. A mező, az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának az e, tanulmányát kritizálták, hogy ebben nem volt elég e, alapadat, nem vettek elég adatot alapul e, ahhoz, hogy a problémát megfelelően e, elemezni tudják. Nos, most mivel nem áll rendelkezésre elég adat, a szülők véleménye szerint mikor kezdődik meg az megbízható adatállomány megszerzése, hm, hogy fogják ezeket összegyűjteni, tehát a föld tranzakciók elemzések, a vevők, eladók, mennyi hektáról van szükség, milyen vételi vagy bérleti díjat fizetnek. Ezekre az adatokra nagy szükség van, csak így tudunk átláthatóságot helyreállítani. Az ada, a föld elfoglalása koncentrációja nagyon fontos téma, hiszen a föld a gazdasági tevékenység alapja mezőgazdasági tevékenység alapja. Köszönöm, Szántos képviselő. Köszönöm szépen. Lenne egy kérdésem és egy észrevételem. A kérdésem a következő. Aha, a rendelet 32-es cikkében, a poszai rendelet 32-es cikkében az áll, hogy a, tag, hogy az ultraperiférikus, régiók esetében különösen nagy figyelemmel kell a szabályok tiszteletben tartását elemezni a bizottságnak. Kérdésem, hogy a TTIP-pel kapcsolatban, illetve a Mercosurral kapcsolatban hogyan kívánja megoldani ezt a problémát a bizottság? Erről is nem beszélt. Még lenne egy észrevételem a tej árával kapcsolatban. Még soha alacsony nem volt a tej ára, hihetetlen a helyzete. Az előállítóknak, a gazdáknak tarthatatlan. Az Európai Unió egészét érinti ezt a problémát, ez a probléma. Semmi, nem, semmilyen eszköz nem volt elégséges ahhoz, hogy ne jussunk el ide, tehát nem tudtuk ezt megelőzni. Biztos úr, az a benyomásom, hogy a kvóta rendszer működésképtelen, a gazdák az utcára vonulnak, és azt kérik, hogy töröljék el a kvótákat. Az ön szabályozás bukásra van ítélve. Mit lehet tenni ez ügyben? Köszönöm. Klante kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos úr, hogy ellátogatott ide. A jelenlegi válság egyértelművé tette, hogy a termelők és a vevők között van egyfajta probléma. A római szerződés óta versenyjogi rendelkezéseink is vannak, hogy a gazdák szerveződhessenek, illetve hogy tárgyalhassanak, mégpedig egyenlő félként tárgyalhassanak a vevőikkel. De azt kell konstantálnunk, hogy ez az ideális helyzet nem létezik. A, PAK legutóbb, a KAP legutóbbi reformjában megpróbáltuk megerősíteni ezt az önszervezési lehetőséget, megpróbáltuk elérni azt, hogy eh, a gazdák érdekeit jobban szolgáljuk a versenyszabályokkal, de még mindig nagyon nagy gondot jelent. Ez a versenyjoggal foglalkozó főigazgatóság számára. Hogyan gondolja megváltoztatni vagy javítani ezt a helyzetet, hogyan lehet a gazdák érdekeit jobban védeni a jövőben. Köszönöm szépen, biztos úr. Még egyszer szeretnék utalni a szabad kereskedelmi egyezményekre, köztük különösen a TTIP-re. Ma ö, többször beszéltek már a kollégák a földrajzi eredet meghatározásokról, és minden szerződésben, itt a TTIP-ben is szerepel egy lista földrajzi eredet meghatározásokkal, és hát elég nagy titok övezi ennek a listának a létrejöttét. Kérdezem, hogy ez a lista a két szerződésben ugyanaz-e? Úgy látszik, hogy igen, pedig meg kellene nézni, hogy például Kanadában milyen földrajzi eredeti meghatározással rendelkező termékeket exportálunk, melyeket az USA-ba, melyeket Mercosurba, melyeket Kínába. Ezek különböző termékek is lehetnek ez mindenképpen értelmes lenne, hogyha minden szerződésre egyedi listát hoznánk létre, attól függően, hogy milyen termékek jelennek meg ezeken a piacokon. El tudja mondani, hogy hogyan jönnek létre ezek a listák, és hogyan lehet ezt igazságosan csinálni. Köszönöm szépen, Heizelkamp képviselő. Met de commissaris. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, én egyéb válságokról is szeretnék beszélni, például a biológiai sokféleségben okozott válságot, vagy az édesvízi válságot említeném. Csak példa jelleggel. Nos, Hollandia nagyon sok nemzetközi egyezményben foglalt kötelességét nem teljesíti, ott van például a víz, a víz irányál. Az intenzív állattenyésztés a, a szennyezés egyik legfőbb oka. A túltermelés ösztönzése egyáltalán nem segít abban, hogy a nemzetközi kötelezettségeknek egyet tegyünk. Vagy hogy máshogy fogalmazzam, egyetért az a biztos úr, hogyha a termelés, a az állattenyésztéssel kapcsolatos tenyészt, termelés nő a jövőben, akkor Európában a biológiai sokféleség jövője eléggé sötét. Ezzel egyetért? Úgy gondolom, hogy el kell törölni a mezőgazdasági támogatásokat. Köszönöm, Takula úr. Köszönöm szépen. Köszönöm biztos úr ezt a széleskörű áttekintést. A teiparban nagyon súlyos a piaci helyzet. A jövőkép eléggé sötét. Hogyan lehetne megváltoztatni ezt a helyzetet, hogyha az előállítóknak magasabb árat, felvásárlási árat tudnánk adni? 2016-ban vajon ezt meg lehet-e oldani? Úgy gondolom, hogy a front loading által történő korai kifizetés megoldható, tavaly Finország hasonló dologgal kísérletezett, ez egyfajta előzetes fizetésre. Ehhez az kell, hogy, a, hogy információs technológiával is fölkészüljünk erre az újszerű módszerre. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak egy tanulmányt kéne készítetni arról, hogy ez hogyan is történik. Erre fel van készülve? Hogan úr. Ropé úr, köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos úr, köszönöm, hogy ellátogatott Litvániába, és a litván farmerekkel találkozott, gazdákkal találkozott, megbeszélte velük a specifikus litván problémákat. Azt hiszem a legsúlyosabb probléma az, hogy a tej gazdálkodásban és a mező gazdaságban immáról nem beszélhetünk kifizetődő tevékenységéről, mert annyira alacsony a felvásárlási ár, hogy nem tudnak megélni a gazdák, nagyon sok a többlet, tej. Ez a szektor, ez az ágazat egész egyszerűen meg fog szűnni Litvániában hogyan lehetne magasabb kifizetésekre számítani. Egyébként elég nagy a különbség a balti országokban a kifizetések és más országokbeli kifizetések között. Litvániában úgy tűnik, hogy egyáltalán nem vagyunk versenyképesek. Köszönöm szépen, biztos úr. Én a tejpolitikára szeretnék visszatérni és hadd mondjam el, hogy nem gondolom, hogy a radikalitás, a radikális megoldás jó politika lenne. A Heusling úr és ezt mondta, hogy nincsen, nincs szükség radikális 180 fokos én azt gondolom, hogy nincs szükség radikális 180 os fordulatra. Azt gondolom, hogy konkrét lépéseken kell dolgozni. Előfordulhat, hogy egyes esetekben ez még fájhat is. Minden nap keményen kell dolgozni ahhoz, hogy kilábaljunk ebből a tejválságból. Két konkrét kérdésem van. Üdvözlöm az egyszerűsítést. A, a tagállamoknak lehetőséget adni arra, hogy támogatást nyújtsanak, de nem gondolom, hogy a 6-12 hónap erre elegendő. Azt hiszem, hogy ezt ki kellene bővíteni, ezt az időt. És a mezőgazdasági válság alapján azt szeretném kérdezni, hogy nincs -e itt az ideje eh, annak, hogy eh, minimis szabályokat a eh, támogatási lehetőségeket megduplázzuk. Köszönöm szépen, Kalinowski képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a kvóták felszámolása a tejágazatban és az orosz embargó együtt katasztrofális helyzethez vezetett az Európai Unióban, és a, a, itt az árat a gazdák fizetik meg. A kérdésem a következő. Osztja-e a cukorrépa termelők nézetét Lengyelországban? Ők ugyanis azt mondták, hogy a cukorágazatban a kvóták feladása, és más ágazatban is azt eredményezi, hogy Európából kikerül a termelés. És nem objektív tényezők miatt, hanem azért, mert a tőke természetesen ebbe az irányba indul el, és ez nagy problémákat vethet fel. Emellett, hogyha most eltérünk a közös piaci szervezettől, és a kvótákat feladjuk, és megnyitjuk a piacot a világkereskedelem előtt. Ez vajon az európai mezőgazdasági modellel nem lépek konfliktusba, amelynek része a méltányos jövedelem megfizetése a gazdák számára. Ez nem összeegyeztethető. Köszönöm szépen! au fost întârziate în România din cauza problemelor uh, legate de soft Köszönöm szépen. Nos, sajnos nem halljuk a hozzászólót, a mikrofon nem működik. Köszönöm szépen, biztos úr. A romániai kifizetések az első e, e, az első pillérben késlek, késlek, delmesek voltak számítástechnikai problémák miatt. Most 200 ezer kérvény van, amelyet még nem fizettek ki. Ez természetesen késlekedéshez vezet, és a mezőgazdaságban torzuláshoz. Azt szeretném tudni, hogy a román hatóságok a helyzetről beszámoltak-e, az Európai Bizottságnak kérték az önök segítségét, és az Európai Bizottságnak van-e valamilyen eszköze arra, hogy beavatkozzon. Ami pedig a kifizetéseket illeti, amelyeket a tagállamok tehetnek meg, fizethetnek ki az 500 milliós csomagban, a tagállamok ezt miért nem használták ki? Köszönöm szépen, mondja Flangen úr jó dolog optimistának lenni, de jobb realistának lenni. Ön azt mondta 2015-ben, hogy nincsen válság a tejágazatban, aztán a végén mégis be kellett vallani a márciusban, hogy van. Most megint csak optimista, mert az exportok a különböző termékekben kezdenek növekedni. Mi a helyzet, hogyha az emberek újabb és újabb mennyiségeket termelnek, és aztán ezt olcsón kell eladni? Szerintem abszolút semmi értelme annak, hogy minimális jövedelem érdekében olcsón adják el ezeket a termékeket. Ami az egyszerűsítést illeti, miért nem egyszerűsítik először a vidékfejlesztési ö, támogatást, hiszen itt magasabb a hiba határ. Ö, a másik, végül pedig Brexit. A Brexit-et elemezték el, ennek a hatástanulmány született ezzel kapcsolatban, és mivel nemzeti eh, kérdésekről beszéltünk, én Írországot képviselem itt, mint ahogy eh, kollégám Nagy-Britanniát. Eh, Biztos úr azt mondta, hogy a jogi keretet kihasználta, és minden eszközt kihasznált, közben azt mondja, hogy nincsen pénz a költségvetésben a 420 milliótól eltérő, e, e, eltekintve. Hogyha megnézem a kifizetéseket, amelyek 2018 tagállam kifizet tejágazatban, akkor nem csodálkozom azon, hogy például Finnország vagy Lengyelország ezt a 420 milliót nem fizeti ki, Eh, amelyek az támogatások mellett még felmerülnek. Én örülnék, hogyha nem csak a TTIP-ről és a Mercosurról beszélnénk, hanem Oroszországról és Ukrajnáról is, sok olyan gazda van, akik fel akarják adni a termelést, akiknek nincs utódjuk, akiknek senki nem akarja átvenni az üzemét. Aztán, amilyen német mezőgazdasági miniszter bejelentését illeti a kötelező mennyiség korlátozást, ezt hogyan fogjuk megvalósítani, és ami pedig a tej tehenek korlátozását, számának korlátozását illetésen megvalósítható. Köszönöm szépen, köszönöm biztos úr. Ön azt mondja, hogy a rendelkezésre álló pénz nagy részét nem használták fel. Erre választ kell találni. Úgy gondolja-e, hogy az ezen támogatásokhoz való hozzáférés feltételei nem attraktívak, sőt, elrettentőek is lehetnek a tagállamok számára? Másik megjegyzés a tejágazattal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy szükséges-e az, interven, az intervencióhoz való hozzáférést összekötni a, tömeg, a mennyiség korlátozásával. Aztán a versenyszabályok a mezőgazdasági ágazatban, eh, illetve a volatilitás kérdése, eh, illetve de Kveszi képviselő is mondta, az európai régiók, főleg az én régióm, nagyon nehéz helyzetben van. Itt az egyetlen ágazat, amely még nincsen válságban, az a borágazat, és itt is fontos intézkedésekre van szükség. Köszönöm szépen. Kuzmik úr következik. Köszönöm szépen, biztos úr! Ön azt mondta eh, annak idején, hogy az amerikai piacot meg fogják nyitni az európai alma és a körte előtt. Ez nagyon jelentős lenne az orosz embargó idején, ami nagy eh, terhet ró ránk. Mi van ezekkel a tárgyalásokkal? Ez folytatódik, vagy vagy késlekednek ezzel, vagy mi várható ezen a területen. Aztán a mezőgazdasági költségvetés, illetve a marzs, amit az év végéig nem használunk fel, ezzel kapcsolatban vannak-e már becslések? olyan eszközök, amelyeket kihasználhatunk annak érdekében, hogy a gazdákat ezen nehéz helyzetben támogassuk, anélkül, hogy a szükség tartalékot aktivizáljuk. Köszönöm, Martínez képviselő. Látja ezt itt, amit mutatok? Galíciából való. Galícia rendkívül nagy európai tejtermelő régió, de az egy literre jutó ár Galíciában a legalacsonyabb. Ezért arra kényszerülnek az, a galíciai tej gazdák, hogy ne adjanak enni a szarvasmarháknak is, szarvasmarháknak, mert nem tudják őket etetni. Ön tudja, mi van ide írva? Az, hogy bűn, hogyha nem adunk, ha nem adunk nem fizetjük meg a szarvasmarha ágazatot. Agonizál a szarvasmarha ágazat, ez egy nagyon lassú halál, és úgy tűnik, hogy sose lesz vége. A kap semmit nem tett azért, hogy ezt megoldja. Tudja miért? Azért, mert nem tudja azt mondani, nem lehet azt mondani, hogy kiáll a, gazdák mellett, nem, lehet, nem mondhatja azt őszintén, hogy kiáll a kicsik mellett, az, hogy liberalizálja a piacot, és hogy titokban Kanadával és az USA-val megegyez mindenféle nemzetközi egyezményekről, hát ettől még a közelség a nem valósul meg, egyáltalán nem áll, nem áll ki az európai gazdák mellett. Ez lenne az egyetlen módja annak, hogy a vidéket megmentsük, tisztelt biztos úr. Nekem csak egy percen van itt hozzászóljak, viszont önnek politikai felelőssége és feladata az, hogy tényekkel tegyen valamit, ne csak beszéljen róla, különben meghalom az európai mezőgazdaság. Köszönöm szépen. Meló úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr a tej, a sertés, az embargó. Nos, nyilván nem egyszerű a biztos élete, de a gazdák élete sem egyszerű, és nekik válaszra van szüksége. Portugáliában vannak olyan régiók, Nem? Nem én kaptam szót, elnök úr? Há regiões que dependem largamente é que eu vi. Nos, vannak olyan régiók, Elnézést, elnézést, az én nevemet hallottam. Nos, vannak olyan régiók, amelyek a tej ágazattól függnek. Nos, a következő a kérdésem a, hogyha a gazdák korlátozzák a termelést, akkor, le, akkor törlik el a, az adósságaikat. Mi a helyzet a de minimis szabályokkal kapcsolatban? Emellett ön is, tudják, hogy az, ön is tudja, hogy az új kormány sok lépést tett a közösségi alap kihasználására. A kérdésem tehát a következő látta-e azt, hogy milyen különbségek vannak az új kormány és a régi kormány intézkedései között? Kapútor, köszönöm szépen, köszönöm Hogan úr, hogy ismételten ellátogatott ide, és köszönöm, hogy ilyen őszintén válaszol. Én a vita végén kaptam szót, nagyon sok kérdést már föltettek, úgyhogy nem fogom megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak, de egy olyan kérdésről szeretnék beszélni, amit azért már elhangzott itt, a különböző kereskedelmi megállapodások kérdését. Sajnos túl, sok, túl gyakran beszélünk a TTIP-ről, és a túl többi megállapodásról vagy egyezményről nem nagyon beszélünk, a Mercosurra gondolok, hát pedig ez fontos a kapnak. főleg ha figyelembe vesszük azt, hogy a Mercosurból érkező importtermékek 50% a mezőgazdasági termék, és körülbelül 20 milliárdos deficitről van szó. Ami a hatás tanulmányt illeti, úgy tűnik, hogy ugye ez elkészült. Kérdésem, hogy a bizottság hogyan vélekedik arról, hogy milyen hatással le, hatása lesz ennek az egyezménynek az európai mezőgazdaságra. Köztinger kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr. Most egy más témára szeretnék kitérni, az erdészet kérdésére. Tavaly elfogadtuk az erdészeti stratégiát, az Európai Parlament állásfoglását is, többek között a forráshatékonyságot támogatjuk, de a kötelező érvényű törvények ellen, jogszabályok ellen foglaltunk állást, illetve a fenntartható erdészeti politika is nagyon fontos, azonban nem voltak ehhez egyéni intézkedések kérdésem, hogy hogyan látja a parlament véleményét, és mi a helyzet a végrehajtással a tanács részéről az erdőstratégiában, és a parlament által elfogadott pontokat figyelembe veszik-e, amelyeket nagy többséggel fogadtunk el, főleg a forrás hatékonyságra vonatkozóan, illetve természetesen ami a jövőbeni kötelező érvényű biomassa kritériumokat illeti. Illetve röviden még hat hívjam fel a figyelmet azokra az erdészeti károkra, eh, amelyek eh, Ausztriában, Szlovány, Szlovéniában, Horvátországban, Magyarország egy részén eh, történtek. Itt súlyos természeti katasztrófával kell szembenéznünk, és szerettem volna ezt még egyszer említeni. Remélem, Eh, hogy ezt nem felejti el, amikor kérvények érkeznek önhöz ebben a témában jelen képviselő következik. Köszönöm, jár képviselő, köszönöm szépen. Eh, eh, nekem, ami a bürokrácia leépítését illeti, biztos úr igyekszik, de a gazdához vezető úton ez meg az elveszik. Németországban az egy egy négyzetméternyi eltérést is már büntetik, én szerintem jó lenne, hogyha egy leveles ládát külön felállítanának, amelyben panaszlevelek fognak érkezni, mert erre ezt lehet várni. A következő kérdés ami a mennyiség csökkentést illeti, illetve az önkéntes állomány csökkentést, a tagállamok ezt megfelelően támogatják el, megfelelő öm, takarmányjal. Köszönöm. Jelentkezette még valaki, kérdezi az elnök. Van -e egyéb hozzászólási kérés? Akkor ezzel a hozzászólók listáját is lezártuk. Biztos úr, hogyha megengedi, akkor arra kérem, hogy a klímaváltozásról is beszéljen, illetve az ezzel kapcsolatos terhekről, amelyek érintik a gazdákat. Ez egy újra és újra visszatérő téma, és ez oda vezethet, hogy további öm, nehézségekkel néznek szembe a gazdák. Meg is adom a szót, és kérem, hogy válaszolja meg ezt a számtalan kérdést. 27 képviselő tett föl kérdést, úgyhogy ez rekord, nagy feladat, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket is. földrajzi eredet megjelölést említették többen, ez valóban az egyik központi jelentőségű téma, ez egyértelműen prioritás számunkra is. Az eddigi egyezmények tárgyát is folyamatosan képezte ez a terület. Az USA-nak teljesen más a hozzáállása Európához képest a földrajzi régiók védelme, földrajzi eredet megjelölés területén, és rendkívül komoly probléma volt még az is, hogy ezt belássák, de tárgyalóként én megnyitottam, kaput nyitottam számukra arra, hogy megértsék azt, hogy a földrajz eredet megjelölésben nem ismerünk tréfát, nem lesz TTIP megegyezés, hogyha ebben ők nem adják be a deregukat, vagyis szeretnék mindenkit megnyugtatni, Franciaországot, Németországot, Spanyolországot, Ausztriát és minden tagállamot érint ez a kérdés többé-kevésbé, szeretnék mindenkit megnyugtatni a földrajzi eredet és megvédjük, és hogyha az USA nem felel meg a követelményeinknek, akkor egyszerűen nem lesz megegyezés köztünk. Ami a földrablást, a land grabbinget illeti, Hábos úr kérdezte ezt, azt hiszem. Nos, a bizottság gyűjt statisztikai adatokat hektáronként, és ezáltal összetudjuk hasonlítani az országokat és a régiókat, de az egyes eladási tranzakciókról nem gyűjtünk adatokat, például az adott, megvásárolt földterület tulajdonosáról, stb. stb. A jövőben sem tervezzük ezt, ez tagállami hatáskör. Nagyon sokan beszélnek itt a szubszidiaritásról. Egyértelmű, hogy a regionális szinten erről lehet adatokat gyűjteni a tagállamokban. Az Eurostat is közzétett adatokat a mezőgazdasági földek árairól 2009-ig terjedően hogyha ők ezt tovább akarják fejleszteni, a közös metodológiát szeretnék tesztelni a különböző adatok gyűjtése kapcsán, az rendben van, ehhez ez szívügy, szívük joga, de az, e és az Eurostat az idén évvégén fog is publikálni adatokat az utóbbi öt év kapcsán az árak alakulásáról, tehát lesznek adatok, de a trendeket, a tendenciákat le lehet így fedni, de nem az egyes személyeket individuálisan. Ami az úr ami pedig a mézet illeti, minden rendeletet figyelembe vettünk a tárgyalások során. Ez a mandátumunk része is. A portugál hatóságok is figyelembe veszik ezt, és hogyha a termelők azonban több tejet akarnak termelni alacsonyabb áron, akkor jelen pillanatban ebben nem tudjuk őket megakadályozni. A, a jogalkotók 2003-ban, 2008-ban és 2013-ban döntöttek e, ezekben az akkori helyzetekben, és túlkínálat volt, de természetesen nem gondolt senki arra, hogy Ausztráliában, az USA-ban és Európában is túlkínálat lesz egy időben, hiszen ez volt itt az óriási probléma. De mindent meg kell tennünk, hogy a, a helyzetet kezeljük. De van a 222-es cikk alatt egy olyan lehetőség az állami támogatások kapcsán, és ezt többen el is mondták, ezeket meg lehet duplázni, ezt be is fogjuk vezetni, a de minimiszt megdupláztuk az utóbbi két évben, vagyis ilyen formában tagállami szinten is tudunk eredményeket elérni. Többen úgy gondolják, hogy Európai Unió szinten kell fellépnünk, de helyi szinten szerettem volna megteremteni a lehetőséget erre, de a gazdák döntésében áll ez, a lehetőség. A gazdák szervezeteinek a döntésében áll ez, illetve a gazdáknak kell dönteni arról, hogy az állami támogatás duplázását igénybe veszik-e vagy sem, és a de minimis igénybe veszik-e vagy sem. Daphne úr említette szintén a GI egyezményt, ez egy kanadai egyezmény, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó, kiegyensúlyozott eredmény, és ez lesz a minta a többi egyezmény kapcsán is, amit követni szeretnénk. Ami pedig a biodiverzitást illeti, a környezetvédelem, a víz ügye. Vele biztos úrral, a környezetvédelem biztossal nagyon szorosan dolgozunk együtt, és számos témát meg fogunk beszélni a víz kapcsán, az intenzívebb mezőgazdálkodás kapcsán, és remélem, hogy pozitív eredmények lesznek, progresszív eredményeink lesznek a közeljövőben is. Itt számos területen, az élőhelyek területén és más területeken is születtek már javaslatok, de szeretnék mindenkit biztosítani arról, hogy a helyes keretben gondolkozunk a fenntarthatóság területén, a mezőgazdaságban. Dantan úr említette a versenyképességet. Ezek mindig nagyon nehéz kérdések, nagyon nehezen megoldható kérdések tavaly decemberben beszél a biztos úrral véglegesítettük az iránymutatásokat. Szerintem ezek nagyon jó eredmények voltak, a versenyképességgel lehet, kellett ezt összefésülni. Megpróbáljuk a következetességet, a koherenciát megteremteni. Folyamatosan konzultálunk a tagállami versenyjogi hatóságokkal is, és a 2000 12-ben már sor került a bizottság és a parlament között egy ilyen divergenciára. Részletesen elemeztük ezeket a kérdéseket, és két részletes elemzést is elvégeztünk. Az egyik a, a, piac ellenőrzés, a másik pedig az állami, a tagállami hatóságok szankcionálása. És itt különböző tényszerű kérdéseket vettük figyelembe, de minden bizonyára itt is lesznek még kérdések. Nos, azt mondhatom, hogy szerintem nagyon jól működtünk együtt a versenyképességi biztossal olyan intézkedések kapcsán, amelyek a 222-es cikket érintik. Ez nem volt egyszerű, ezt mondhat, elmondhatom. És megint csak a bizonyos intézkedések alól való derogáció területén a versenyjogban a biztos úr nagyon konstruktív volt. Dakata úr és a finn kérdést, mi szerint, ezt mások is említették, az előrehaladott kifizetések területén, ugye tavalyi 70%-ról volt szó, ezt meg fogom nézni, de több tagállam itt egyszerűen az időre játszott, azt kérték, hogy legyen még idejük, júniusban erre még visszatérhetünk a tanácsban. Én kiterjesztettem az időkeretet a, a beadványok számára, ezek számára, de itt megint csak a tagállami régiók kezében van a döntés, hogy ezt kihasználják-e többen. Azt mondták, hogy május 15-e nem volt elégséges idő, most, most június 15 az új határidő, ami pedig Romániát illeti, és más országokat, Franciaországot, és az Egyesült Királyság bizonyos részeit. 2015-re is vannak még függőben maradt kifizetetlen ki pénzek, bizonyos informatikai okokból ezeket a pénzeket nem fizettük ki, ezt meg fogjuk nézni a következő napokban már. Megnézzük, hogy hogyan tudunk segíteni Romániának szankciók, büntetések nélkül. Mivel nem az a célom, hogy az Európai Uniónak nem az a célja, hogy szankcionáljunk, nem szeretnék sort keríteni egy olyan helyzetre, ahol az Európai Unió költségvetése és az ide vonatkozó szankciók kérdésesek. Meg kell győznöm még a hatóságokat e tekintetben. Felmerült még az a kérdés is, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akik, akik a tavaly szeptemberben allokált pénzt nem küld, töltötték még el és azt hiszem, hogy mindenkinek joga van tudni, hogy mm, pontosan mi a helyzet ezzel kapcsolatban, milyen tagállamokról van szó. Görögország, Franciaország, Ciprus, Hollandia, Osz, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország. Ők nem költötték el. Június végéig el kell költeniük a pénzt. Vagyis tessék, tessék mozgósítani magukat. Aztán vannak még más tagállamok is, ahol van, még vannak függőben maradt pénzek. Eléggé meg vagyok lepve, hogy még így az időszak végén még mindig nem költötték el ezt, hiszen másoknak meg nagyon kellene a pénz. Ami pedig a bort illeti, az erdészetet és a különböző károkat, természeti károkat. A múlt héten kaptam meg a dokumentációt ezekkel kapcsolatban. Most értékeljük a dokumentumokat a lehető leggyorsabban. Szeretnénk rugalmasságot biztosítani talán a vidékfejlesztési program keretén belül valamit, valamilyen megoldást találni arra, hogy Szlovéniának, Romániának és más országoknak segítsünk a természeti katasztrófák kapcsán. Most kaptam csak meg az utóbbi napokban a dokumentációt, úgyhogy ezt még nem tudom megválaszolni, de Ruprecht miniszter úr is említette ezt, Kuzmik úr, a az, az alma és a körte nagyon fontos Lengyelország számára, és az USA hatóságaival meg tudtunk egyezni, hogy az embargót oldják föl az alma és a körte területén, az USA-ba való import területén, de a konzultációs folyamat elég lassú, ezért 2016-os aratásra ez már, vagy betakarításra ez már nem vonatkozik csak a 2017-es évre, ami pedig a japán piacot illeti, Japánban is van piaca a lengyel almának és körtének. Az Európai Unióban Lengyelország a legnagyobb termelője ezeknek a gyümölcsöknek, és számosan felvetették azt, hogy ha most nincs pénz, akkor a válságtartalékkal mi lesz? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Az önök véleményére is kíváncsi vagyok. Van válság valóban bizonyos területeken, és fontos az, hogy érdemi választ adjunk pénzügyi szempontból is. Meg az élelmiszerláncot is említették többen, és azt hiszem, hogy Martinez asszony Spanyolország kontextusában is külön említette, ez valóban ezzel is van probléma. Számos tag említette, hogy itt van egy önkéntes támogatás, 300 euró tehenenként Spanyolországban ez az összeg, azt hiszem, Tudjuk az, hogy milyen fontosak az állatjóléti kérdések, és de természetesen erre megvannak a mindenkori tagállami hatóságok, és önöknek is van jogalkotói és költségvetés őrzési felelőssége is. Azt hiszem, hogy a rugalmasság, amit megadunk a különböző régióknak, ez nagyon fontos a válságkezelés területén, de fontos valóban a vidékfejlesztés kontextusában, hogy át tudjunk csoportosítani pénzeket válság esetén. Nagyon lassú ez a folyamat, a múltban ez akár hat hónapot is időbe, igénybe vett. Én ezt nyolc hétre redukálnám a vidékfejlesztési programot, tehát nyolc héten belül lehet a jövőben módosítani egyes tagállamokban. Ezt felgyorsítjuk és talán ezt nem tudja minden régió, ami pedig Melóen úr kérdését illeti. Ez egy tagállami hatáskör, de a restrukturálásra az Európai Uniónak, az Európai Unió rá tud erre bólintani. Az állami támogatás és a de minimis is lehet használni de az egyes gazdák esetében a pénzintézményekről nem tudunk dönteni, de a szakpolitikai szinten nincs probléma az egyes restruktúrálások kapcsán. A kereskedelem és a mezőgazdaság kapcsolata nagyon fontos, természetesen megvizsgáljuk, hogy milyen kumulatív hatása van a szabadkereskedelmi egyezményeknek. Szeptemberre kezd, lesz kész ez a tanulmány, addigra fogjuk tudni felmérni, hogy mekkora mozgásterünk. Említette a Mercosurt, fontos, hogy a kereskedelmi miniszter és a mezőgazdasági miniszter folyamatosan egyeztessenek egymással. Hát lehet, hogy nem értenek egyet, legalábbis a legtöbb tagállamban ez a helyzet, de a koordináció nagyon fontos a különböző miniszterek között. Mondom, ez néha nem egyszerű, főleg egy, egy konkrét kérdésben, de ebben az esetben meg kell ezt tenni. Erdőgazdálkodás, a biomassa mellett tesszük le a voksot, a biogazdaság, a bioenergia mellett, úgyhogy igenis megvalósítjuk fokozatosan a, az erdőgazdálkodási stratégiát. Rópé úr, minden egyes tagállam a bajban vannak, a, a az állattenyésztők, a tejiparban dolgozók. Mondom, minden egyes tagállamban Úgyhogy a rendelkezés álló kell és pénzzel kell megoldani ezt a problémát. Tehát nem, nem célzottan csak a, Balkán, csak a balti országokkal kell foglalkozni, hanem az összes tagállammal. Találkoztam, amikor hazájában láttam a miniszterelnökkel, másokkal is, és tudom, hogy súlyos a gond, de 22 különböző eszközt vetettünk fel, mint megoldás, jelenleg még nem stabilizálta ez az árakat, de talán a jövőben történik valami. Flanagan úr, én már többször is mondtam, hogy válságban van, lehet, hogy akkor nem volt itt. Pillanat, pillanat. 2015 elején nem volt itt, mert akkor én beszéltem arról. Akkor beteg volt a felesége. Én is nem mondtam semmit a feleségéről, remélem már jól van. Én nem mondtam, hogy miért volt itt, vagy miért nem volt itt. Azt mondom. Én már 2015 elejéről, elejétől beszéltem a válságról. 5 millió tonnával több tejet állítottak, állítunk elő most, mint egy évvel ezelőtt és globális szinten is túltermelés van, ezért kell odafigyelni, ezért kell jövedelem kiegészítést életbe léptetni, és igenis egyszerűsítettem a vidékfejlesztési programot, hogy a tagállamok föl tudjanak lépni rugalmasabban, hogy átcsoportosítsák az összegeket. De nem én vagyok az ír mezőgazdasági miniszter, ezt neki kell megtenni, nem nekem kell ezt a kérést jóvá hagyni. Mindenképpen Jogalmaságra van szükség. A Brexitről megnyilván nem fogok beszélni. Veszben Egnyúra kiválóan elbeszélgettünk erről, de ez most nem ide tartozik. Oroszország és Ukrajna kérdése nagyon fontos, hogy velük kereskedelem, megfelelő kereskedelem alakuljon ki, de ez két félen múlik. Jelenleg csak a gazdák, a mezőgazdák szenvednek egy külügyi döntéstől, én nem tudom, hogy a jövőben ezzel mi lesz, de az ön miniszterelnök és az én miniszterelnököm is e, megegyeztek egy politikai döntésben. Ukrajna egy részét lerohanták az oroszok. Úgyhogy szerintem egészen érthető okai vannak annak, hogy miért, jár, miért hoztunk meg ilyen szankciókat azt meg, hogy az oroszok embargót foganatosítottak bizonyos termékekre, az meg az ő döntésük. Jó lenne, hogyha normalizálódna, normalizálódna a kereskedelmi helyzet, de orosz félről nem látunk semmiféle előrelépést, kettőn áll a vásár. Sokan beszéltek a kap fog, arról, hogy a kapban mennyi pénz van. A német mezőgazdasági miniszter arról beszélt, hogy az EU-s programokat 10%-kal le kell csökkenteni, hogy a, a menekültügyi válságot tudjuk finanszírozni. Hát ilyen típusú nyomásnak van kitéve egy-egy, egy-egy program, egy-egy költségvetés. Ami a újonnan, ami az új gazdák generációját illeti, nagyon fontosnak tartom, hogy ez megtörténjen. Tehát ehhez, ennek persze előfeltétele az, hogy a szülők, tehát az idősebb gazdák pénzügyileg stabil, stabilak legyenek. Nézzük a klímaváltozást. Nem tudom, hogy az embereknek ez tetszik, vagy nem tetszik, de a klímaváltozás szerves részét fogja majd képezni a jövőbeli javaslatainknak a Párizsi Egyezmény okán is. A mezőgazdaságnak is be kell tölteni az ezzel kapcsolatos szerepét, mind nekünk is ki kell vennünk a részünket ebben. A mezőgazdasági csúcson múlt héten, és beszéltem erről, és elmondtam, hogy a mezőgazdaságnak igenis van kötelessége feladat abban, hogy csökkentsük a kibocsátásokat. Európának úgy kell eljárnia, hogy a hogy megfeleljen a nemzetközi kötelezettségeinek. Úgyhogy a bizottság által kiadott jogszabály javaslatoknak, mondom, szerves részét képezi majd ez a politika. Feri Pirik asszony ismét utalt Oroszországra és a szubszidiaritásra és a válságtartal, válságtartalékra. Hát ezen önöknek kell elgondolkodni. García asszony. Nagyon sok mondát hallottunk a vidékfejlesztési programról, hát ezek továbbra is csupán mendemondák ellen tudok mondani, meg tudom ezeket cáfolni. Nagyon fontos az, hogy a vidéki problémákra tudjunk megoldásokat találni. Fontosnak tartom, hogy a mező, nagyon fontosnak tartom azt, hogy a vidékfejlesztési politikában egyszerűsítsünk, illetve rugalmasságot fogalmazunk meg. Erről ezzel foglalkozunk most az év végén fogunk erről beszámolni. Az MMO-t megerősítettük a teiparban. Van egy piac felügyelet, amely a marhahússal foglalkozik. Ugyanez vonatkozik a gyümölcs és zöldségtermékekre. De ami az, az intervenciós árra igaz a, a teiparban, az nem feltétlenül igaz a gyümölcs és zöldségiparban. Hiszen ezeknél a termékeknél, tehát a gyümölcs és zöldség termékeknél új piacokat is lehet találni. Tudom, hogy az orosz szankciók, oroszországi szankcióknak van hatása a zöldség és gyümölcs piacra, de a piacról való kivonás áráról még nincsen semmi újdonság. Nézzük a méz kérdését. Nem vagyok mézügyi szakértő, Erdős úr utalt erre, hogy a külső határainkon plusz mintavételek történjenek. Alapvetően a Szante főigazgatóság foglalkozik ezzel, úgyhogy Andrikaitis biztosnak ezt majd átadom ezt a kérdést. Említette a kolléga, hogy az egyik mezőgazdasági ez egyik mezőgazdasági kiállításra nem tudtam elmenni, hát azért, mert éppen gazdákkal beszélgettem. Tehát így is, úgy is, farmerekkel, gazdákkal beszélgettem. Az észak-ír gazdák problémái nagyon érdekesek voltak, nagyon konstruktív beszélgetéseket folytattam, ezzel még részletesebben foglalkozunk. Félidős felülvizsgálat. Ma nem igazán tudok erről beszámolni, sőt, azt is mondtam, hogy azt is el kell dönteni, hogy egyetlen lesz-e félidős felülvizsgálat. Több lehetőségünk van. Egy apró változásokat hajtunk végre, avagy alapvetően megváltoztatunk mindent. Hát ez ügyben kell dönteni, a következő hetekben kell ezen alaposan elgondolkodni. Elnök úr, remélem nem hagytam ki senkit, azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam. Próbálkoztam legalábbis. Elnézést kérek, hogyha kértem valakit. Köszönöm, hogy ilyen sokféle témát fölvetettek. A 2017-es munkaprogramról nem igazán beszéltünk, de nyilván még lesz arra is alkalmunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm. Fára képviselő, röviden. Flanagan úr. Biztos, hogy beszélt arról, hogy itt voltam egy ülésen, vagy nem. Lehet, hogy nem fog örülni annak, amit mondok, de szerintem senki sem mondhat mást, mint azt, hogy én mindig eljövök. Akkor nem voltam itt, amikor a feleségem rendkívül beteg volt, és szerintem ön ezt tudta, de mégis felhasználta ezt itt, szerintem ízléstelen. Valójában undorodom elről, e, undorodom ettől, eddig is elég rossz véleménnyel voltam öntől, de most azt hiszem most már ez, ez, ez már nem, ez egyáltalán nem normális viselkedés. Erre hadd válaszoljak, Flanagan úr. Nekem fogalmam se volt arról, hogy a felesége beteg. Nem, én nem olvasom az írlapokat nem olvasom minden nap az élapokat. De hogyha ön érzékeny erre a kérdésre, akkor hadd mondjam mert azt, hogy egyáltalán nem volt, nem volt szándékomban, hogy bármilyen személyes megjegyzést tegyek. Távol áll ez tőle. Dziękuję. Prosiłbym, abyśmy tak e, nie przenosili problemów krajowych tutaj. Köszönöm szépen a politikai, az ír politikai problémákat most nem fogjuk európai szinten megoldani. Biztos úr, köszönöm szépen. Valódi párbeszédre került sor, e, valódi partnerségen alapuló párbeszédre került sor. Köszönjük szépen ezt. Ez egy jó struktúrált felül vizsgálata volt a témáknak. Természetesen vannak mindig témák, amelyekről szeretnénk többet tudni, de nagyon örülünk annak, mert nagyon jó, annak, hogy nagyon-nagyon jó volt és érdekes volt a vita. Természetesen azt is tudnunk kell, hogy hogyan néz ki a helyzet a politikai szinten a megazdasági ágazatban. Különböző egyezmények, TTIP, stb. különböző álláspontok az egyes tagállamokban. Ami pedig a politikát illeti, ez nyilván nagyon nagy hatással van ránk is, illetve a gazdákra is, és hát félünk attól, hogy a gazdák tárgyalási alkú tárgyát képezik majd a TTIP tárgyalások során. Ami a közös mezőgazdasági politikát illeti, attól félek, hogy ez még több hátrány fogja érni. Az Európai Bizottság tevékenységét mindig értékelik azzal kapcsolatban, hogy a versenyképességi szabályokat betartják, versenyszabályokat betartják, vagy nem. Az Európai Bizottság itt a szerződések őre, és itt szeretnék utalni a vertikális integráció problémájára is. A szövetkezetek és a szövetkezetek szerepe a szövetkezetek, hogyha jól vannak megszervezve, akkor nagyon sokat tehetnek a gazdákért. De vannak olyan szövetkezetek is, amelyek nem hatékony munkát végeznek, úgyhogy óvatosnak kell lenni. Aztán még egy megjegyzés az önkéntes szabályozásokkal kapcsolatban, amelyek felmerülnek a, a termelés korlátozásával kapcsolatban. Ezt nagyon nehéz megvalósítani. Nagyon nehéz megvalósítani, hogyha nem pozitív ösztönzőkre építünk. Sőt, kifizetésekre is sor lehet keríteni Főleg a tejágazatban nehéz a helyzet, mert a gazdák már eladósodtak, és azért termelnek többet, hogy összességében valamennyire hatékonyak legyenek. És aztán felmerül a nagy kereskedelmi láncok problémája és a kis üzemek problémája. Két órás intenzív vita volt ez tehát. Köszönöm még egyszer a biztos úrnak a részvételt, köszönöm a képviselőknek a részvételt, és most egy perc szünet következik, hogy a biztos úrtól el tudjunk búcsúzni.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 Proszę Państwa, bardzo proszę, przechodzimy do punktu szóstego. Inwesty... Kedves kollégák, a hatos napirendi pont következik. A munkahelyteremtésbe és növekedésbe való beruházás, az Európai Strukturális és Beruházási Alapok hozzájárulásának maximalizálása, jelentés, értékelése a közös rendelkezésekről szóló rendelet 136. cikkének bekezdése szerint a Fejlesztési Bizottság illetve az, a regi bizottság az illetékes, a mi véleményünket pedig Dancsila asszony készítette. Nagyon fontos témáról van szó, hiszen ez egy olyan probléma, amelyel eh, szeretnénk intenzívebben foglalkozni. Először az Európai Bizottság képviselőinek fogom megadni a eh, szót, és aztán Dancsila asszonynak. Mielőtt erre sor kerül, hadd mondjam el, hogy Philip Magné itt van, illetve nincs itt jelen pillanatban, úgyhogy nem térek rá erre a megjegyzésemre. Úgyhogy visszatérek a hatos napi rendi pontra, és megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének. Tessék. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság képviselője még nincs itt. De itt van. Tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az Agriból eh, kér, eh, érkeztem, az Agri főigazgatóságról, és eh, és szeretném elmondani, hogy mi a helyzet a 16-os cikk jelentéssel kapcsolatban. Ez a mi feladatunk, hogy beszámoljunk a programtárgyalások eredménnyel kapcsolatban, az öt alap és az ifjúsági kezdeményezéssel kapcsolatban. És most külön koncentrálni fogok a regionális fejlesztési alapra. Nos, a pénzzel kezdeném, ez mindig jó téma, jó felütés. A 2014-2020-as időszakra 454 eh, milliárd euró állt rendelkezésre az FC alapokban, és hogyha eh, ehhez hozzáadjuk a társfinanszírozást, akkor 637 milliárdra eh, jutunk. Ebből 99 milliárd az regionális fejlesztési alap, és hogyha hozzáadjuk a topapokat, illetve a regionális, illetve a tagállami társfinanszírozás csak 161 milliárdra jutunk, tehát egy elég jelentős költségvetésről van szó. Most itt megnéztük, hogy mi a jelentősége az alap foknak a közberuházásokban. Ez is a 16-os cikk jelentés részét képezi, és itt láthatják, az, hogy az európai átlag kb. 14 ra teszi az ESIF részesedését a közfinanszírozásban, de itt látják Portugália, Horvát, ország, Litvánia, Szlovákia, Magyarország 60 fölött van. Ez persze azzal is összefügg, hogy 2008 és 2014 között kb. 50 kal csökkent a közberuházás sok mértéke. A következő dián azt látják, hogy az nem csak pénzről szól az új ESIF programozási időszak. Megfelelő feltételeket kell teremteni a beruházáshoz, hatékony és hatásos programozáshoz. Itt van egy lista amely arról szól, hogy ezen a területen milyen lépéseket tettünk. Különös tekintettel az feltételhez kötést erősítettük, illetve van specifikus feltételhez kötés a vidékfejlesztés területén. 75%-ot teljesítettünk, ami a mezőgazdaságot illeti egy kicsit magasabb a végrehajtás. Sokkal inkább az eredményekre koncentrálunk, a vidékfejlesztési programok, illetve a programozott célkitűzések, amelyek a költségvetéssel kapcsolatosak, jobban figyelünk a pénzügyi eszközökre, aztán a magasabb áttételre, több a szimplifikációs elem, az e-governance például, az egyszerűsített költség, költségopciók alkalmazása. Hogyan dolgozzuk ezt ki? Ezzel kapcsolatban van egy specifikus eljárás. A következő dián itt azt láthatják, hogy milyen, vár, milyen eredményeket várunk bal oldalon az általánosabb eredményeket látják az eszivel kapcsolatban, a jobb oldalon pedig specifikusabb vidékfejlesztési eredményeket ami kutatás és innováció, IKT, KKV fejlesztés, ezzel kapcsolatban azt várjuk, hogy a vidékfejlesztési alapok 18,8 millió embernek segítenek majd, hogy jobb hozzáférést biztosítsanak az IKT szolgáltatásokhoz. Körülbelül 3000 interaktív projektet várunk mezőgazdasági témában aztán a gazdák 2,8%-a kap majd a várakozásaink szerint modernizációs támogatás. A legtöbb gazda, aki ezt megkapja, az összes kereskedelmi tevékenységet végző gazdák 7%-a kapja majd ezt. körülbelül 300 ezer gazdát támogatunk abban, hogy a minőség programokban részt vegyenek. ami 163 milli, 193 milliárd eurós elkülönített összeget illeti környezetvédelem, klímaváltozás, energia és közlekedésre. Főleg ami az IFRD-t e illeti, azt várjuk, hogy Európában az összes mezőgazdaságilag használt terület 17,4%-át eh, a, eh, a biodiverzitási programok lefennek majd 40 eh, százalékban növekszik, javul majd, illetve 14 százalékban javul majd a vízellátás, minőségi vízellátás, illetve a szén kötés támogatását is említeném. 2,7 milliárdos beruházást várunk fel megújuló energiaforrásokba való beruházása. 635 ezer gazda fog részt venni kockázatkezelési programokban. Ami a 16-os cikk utolsó bekezdését illeti, ami a foglalkoztatás, szociális bevonás és oktatást illeti, Kb. 2500 helyi action groupot támogatunk a LEADER alatt, és ez 44 ezer új munkahelyet fog létrehozni a LEADER alatt és külön támogatást nyújtunk a nem mezőgazdasági kisvállalkozásoknak vidéki területeken 77.500 új munkahely jöhet létre ezen a területen. Ez a EAFRD teremtő potenciája. És az utolsó dia. Ezek az adatok rendelkezésre állnak a 16-os cikk jelentésben. Az új nyílt adatplatformot is monitorozzuk, és itt eh, láthatják, hogy milyen előrelépésre kerül sor. Emellett természetesen a tagállamok részéről is várjuk a visszajelentést, eh, hogy hogyan sikerül előrelépni a végrehajtási jelentéssel kapcsolatban. Ez egy közös eszif jelentés elkészítéséhez fog hozzájárulni, egy minőségibb értékelés rendelkezésre fog állni 17-én, 19-én, és nyilván 2018-ban még egy további jelentés várható tőlünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig Dáncsila asszonynak adom meg a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt. Egyúttal szeretnék gratulálni a vidékfejlesztési szakbizottsági kollégáknak is ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Azt gondolom, hogy kötelességünk képviselőként Sajnos nem a mikrofonba beszél a speaker. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak ezt a prezentációt, és gratulálok a vidékfejlesztési kollégáknak is, hogy elkészítették ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Azt gondolom, hogy képviselőként kötelességünk az, hogy monitorozzuk a gyakorlati alkalmazási intézkedéseket. Fontos tehát a monitorozás, az, a jogszabályok alkalmazása területén, és azt gondolom, hogy ez a kezdeményezés egy alapvető fontosságú fázisban történik, hiszen a félidős felülvizsgálaton éppen most dolgozunk az FFML közösen, illetve a több éves pénzügyi kerettel közösen. Tudom azt, hogy Három év elteltével kellett volna eredetileg ezt a monitoringot elvégezni, de mivel az egész 7 éves, azért fontos volt, hogy korábban is ott kerítsünk már erre, ami a közös szabályokat és ezek ezen szabályok felvizsgálatát illeti, itt a 16-os szikara kötelező a bizottságot, hogy állítson össze egy olyan jelentést, ami a tagállamok közötti tárgyalást foglalja össze ezen a területen. A bizottság valóban össze is állította ezt a jelentést tavaly. Minden egyes tagállamról szóló információt találtunk ebben az anyagban, és ha megengedik, akkor a vidékfejlesztési programokra koncentrálnék. Most a, mezőgazd- a mezőgazdasági vidékfejlesztési alap ban komoly egyszerűsítéseket tervez a bizottság a korábbi kerethez képest, illetve ebben a javaslati csomagban számos stratégiai célkitűzést is találunk, amelyek alapján a régiók rugalmas lehetőségeket kapnak arra, hogy kiválasszák a prioritásaikat. Azt hiszem, hogy az alapvető fontosságú, fontos, hogy értékeljük azt, hogy hol vannak szinergia lehetőségek a különböző eszközök között. Az is érdekes lenne, hogy elemezzük azt, hogy a tagállamok milyen mértékben használták ki annak a lehetőségét, hogy a tagállami finanszírozási programokat kiegészítsék, illetve a két kap pillér között hogyan teremtették meg a viszonyt. A jelenlegi vidékfejlesztési alap eszközeiben alacsonyabb összegek szerepeltek, mint a korábbi programozási időszakban. A tagállami rugalmassági intézkedéseken keresztül növekedést értünk el a korábbi időszakhoz képest, de hogyha megnézzük a tagállami információkat, akkor azt látjuk, hogy nagyon különbözőek az egyes forgatókönyvek, az egyes szituációk, az egyes régiók között nagyon különbözőek voltak a stratégiai döntések, a két pillér allokációi tekintetében, és különösen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési alap egy olyan eszköz, amelyel egyértelműen az Európa 2020-as célkitűzések eléréséhez hozzájárulhatunk. Gratulálok a bizottságnak és a tagállamoknak is a tárgyalásokhoz, és a partneri együttműködési szerződések időbeli aláírásához is. Most rajtunk a sor, hogy garantálni tudjuk azt, hogy helyi szinten a projekteket a lehető leggyorsabban finanszírozhassuk, és azt hiszem, hogy ehhez a tagállamoknak el kell kerülniük azt, hogy további követelményekkel álljanak elő, és ezáltal bonyolítsák a rendszert. Ezek a további kérelmek, követelmények átláthatalnak, átláthat, az átláthatóság ellenében is hatnak, és bonyolultabbá teszik az egész forgatókönyvet. Megpróbálom ezeket a gondolatokat a véleményembe is beépíteni. Június végén fordítják le ezt a szöveget, amit most dolgozom és a nyári szünet után ezt rögtön meg is vitathatjuk a bizottság részvételével. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm. Most pedig megnyitom a vitát. Ropei úrhoz lehet kérdéseket intézni. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma, nem csak ma, hanem a jövő szempontjából is szeretnék a, különböző, a különbségekre utalni a tagállamok között, illetve az egyes tagállami régiók között is. Egyre nagyobbak ezek a különbségek, és tudjuk a migrációs problémákat is. Ö, nagyon sok mozgást tapasztalunk, vagyis nem csak a munkahely teremtés lehetőségeit kell megvizsgálnunk, hanem ezen túl kell mennünk, és jól fizetett munkahelyekben kell gondolkodnunk. És még egy dolog. Azt hiszem, hogy fontos azt is, hogy garantálni tudjuk, hogy az adórendszerek is kedvezőek bizonyos régiók esetében, és a helyi hatóságok megfelelő, megfelelően motiváltak arra, hogy megteremtsék a lehetőségeket a beruházásokra. Ami a litván strukturális és vidékfejlesztési alapokat illeti. Nálunk egy minisztérium központosítva foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és ez azt jelenti, hogy a nagy városok kapják meg a legnagyobb részét ezeknek a forrásoknak. A vidék gyakran elhanyagolt a tekintetben, és ez nagyon nagy feszültségeket okoz az országon belül is. Vagyis azt gondoljuk, hogy a helyi hatóságok és a regionális hatóságokat is lehetőséget kell biztosítani arra, hogy erőteljesebben fellépjenek. Köszönöm. Loázó úr, köszönöm szépen, elnök úr a strukturális és az európai beruházási alapok célkitűzése az, hogy ösztönözze a kevésbé fejlett területeken a beruházást. De Franciaországban ez egyértelműen kudarcot vallott, egyetlen munkahelyet nem teremtettek ezek az alapok, a növekedés sem érték el, és ezt számos esetben látta a, e, semmilyen eredményt nem tudtunk elérni, az egyensúlytalanságokat, a különböző, különbözőségeket nem tudtuk kiköszörülni a régiók között. Azt hiszem, hogy a város és a vidéki területek közötti különbségek egyre növekedtek az utóbbi években, és egyre jobban elszigetelődnek az egyébként is elszigetelt területek. De azt látjuk, hogy a mezőgazdaság is lassan haldoklik, ez a terület lenne egyébként a munkahelyteremtés és a növekedés motorja. Öm, hogyan kellene a finanszírozási kérdését, kérdést megoldani. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el a migránsok kérdését is, és a 2017-es pénzügyi figyelme kellene venni. Köszönöm. Most Vál következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagyon-nagyon fontos ez a közlemény, mivel a következő évek során döntő jelentőségű lesz a strukturális alap és a finanszírozási eszközök kérdése. Azt gondolom, hogy a szinergiák felhasználását ki kell emelnünk, illetve, hogy hogyan lehet az európai beruházásokat a mezőgazdasági területen kombinálni más eszközökkel. A fő cél az innováció. Az innovációval azt gondolom, hogy az agro, az élelmiszeriparban és az agráriparban a termékeket mindenképpen javíthatjuk, és ez sokat segít a vidéki területeken is. Így a vidéki területeken munkahelyeket hozhatunk létre, és a digitális belső piac megvalósításához is közelebb kerülünk, hiszen innovációt is létrehozunk. Ez olyan kötelezettség, amely mindenkire vonatkozik. Nagyon fontos az is, hogy a fiatalok számára munkahelyeket hozunk létre vidéki területeken. Az innováció kiváló módja ennek is. Még egy dolog, szeretném kiemelni, hogy te, tájékoztató tevékenységre van szükség a bizottság részéről, tehát a különböző különböző finanszírozási lehetőségeket kell kiemelni, hogy a stratégiai beruházási alap és az egyéb beruházási alapokat hogyan lehet kombinálni. Tehát az európai hatóságoknak el kell magyarázni a helyi szereplőknek, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket felhasználni a vidéki területeken. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Buda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a jelentés, köszönöm szépen. Fontos az, hogy mindenre figyelemmel legyünk, ami a munkahelyteremtéshez hozzájárulhat a vidéki területeken. A Regionális Fejlesztési Szakbizottság tagjaként nagyon aggaszt engem is az a kérdés, hogy milyen eszközökkel lehetne elérni a munkahelyek számának növelését és a helyi közösségek fejlesztését a vidéki területeken. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy esetleg be kellene vezetni az eszmecserénkbe egy újabb aspektus, mégpedig a tagállami hatóságok aspektusát. Nem elfogadható az, hogy az Európai Parlamentben vagy az Európai Bizottságban számos feltételt szabnak, és a tagállami kormányok erre még további 20-30 kondíciót rátesznek. Az én országomat tudom példának felhozni, a, noha az Európai Uniós rendelet nem limitálja azt, hogy, mi, hogy ki tud hozzáférni a finanszírozási forrásokhoz, a román hatóságok mégis kimondták, hogy csak 2000 lélekszámot meghaladó vidéki települések juthatnak hozzá ezekhez a pénzekhez. Nagyon fontos tehát, hogy ezt mm, a tendenciát mm, ennek ellenébe megyünk, a tagállami hatóságoknak nem lenne szabad engedni, hogy további feltételeket szabjanak a pénzügyi források felhasználásához. Köszönöm szépen! Néhány képviselőt most meghallgathattunk, de talán jó lenne, hogyha Dancsila asszony a befektetési eszközök mértékéről is szót ejtene, illetve a vidéki területek strukturális alapjairól is szólna. A kérdés az, hogy a territoriális koherenciát is figyelembe veszik az elosztásnál, az allokációnál. A főigazgatóság regionális politikai kérdésekkel foglalkozik, városa, városokra vonatkozó kérdésekkel, és felmerül az a kérdés, hogy a második pillér mennyiben járul hozzá a fejlesztéshez. Noha a második pillér nem olyan pillér, ahol a fejlesztéssel foglalkozunk elsősorban. Itt inkább környezetvédelmi, modernizációs és innovációs aspektusokról van szó. Ezt se hagyjuk figyelmen kívül. Dáncsila asszony, megint megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm minden kollégának a megjegyzéseket köszönöm az átfogó bizottsági prezentációt is. Azt hiszem, hogy mindannyian fontos szakértelemmel rendelkezünk, amely gazdagíthatja ezt a véleményt, a saját tagállami és regionális tapasztalatainkat is belevihetjük ebbe az anyagba. Megpróbálok a lehető legtöbb javaslatot figyelembe venni a jelentés összeállításánál, azonban korlátokba ütközöm hiszen a vélemény mérete korlátos. Néhány javaslatot ezért módosító formájában lenne érdemes benyújtani. Nos, az ütemterv a következő. Augusztus 30-án mutatom ezt be a szakbizottságban, és ha jól értem, november előtt lesz valamikor a módosítók határideje, illetve a regi szakbizottságban lesz egy meghallgatás június 15-én ugyanebben a témában ami valószínűleg fontos részletekkel szolgál majd a vélemény az elsfogás kapcsán. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulásokat. Köszönöm szépen. Vagyis augusztus 30-án beszélünk erről, és november, november 30 lesz a határidő a módosítóknak. Vagyis a nyári szünet után van. Mind a két dátum. Mielőtt rátennénk a következő napi rendi pontra, már elkezdtem az előbb is mondani ezt, a tájékoztatót. Ma van az utolsó napja Philip Manier kollégánknak ebben a szakbizottságban, aki a francia mezőgazdasági minisztérium megfigyelőként van köztünk. Nos, nagyon jó tapasztalataink vannak, és az elődömmel is nagyon jól együttműködött már. Nekem is nagyon jó élményeim vannak az öne való együttműködés kapcsán. Most nyugdíjba vonul, és mindig szomorú alkalom ez, amikor ilyen kiváló kollégáktól kell búcsúznunk. Köszönöm szívből a munkáját, az együttműködést, az elkötelezettséget, és természetesen minden jót kívánunk a jövőre. Egyúttal az gondolom, hogy nem tűnik el teljesen a kollega az agrárszektorból, hiszen a mezőgazdasággal foglalkozó kollégáknál látjuk azt, hogy ez szenvedély, élethosszígtartó szenvedély. Még egyszer köszönöm az együttműködést. Please. Je voulais simplement Szeretnék Szikérszki úrnak köszönetet mondani. Nem 89 óta, hanem 90 óta veszek részt az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottság munkájában. Emlékszem az első ülésre, ahol részt vettem, akkor még egész más világot éltünk, egészen más volt a kap. Messze voltunk még az együtt döntésről, és Frank Fischler volt a biztos. Attól ez az idő már elmúlt, most már mondom, más világban állunk, más a kap. Lehet, hogy szerencsém volt, hogy Európát, Európa alakulását kis, végig kísérhetem ebben az időszakban. Köszönöm szépen, és örülök annak, hogy az európai örülök annak, hogy Franciákban képviselhetem, Franciaországban képviselhetem majd ezt a szakbizottságot. Jeszcze, jeszcze raz dziękujemy i zachęcamy, aby... Köszönöm. Köszönet a kollégának. Köszönjük a sok észrevételt, tanácsot, szokvéleményt, amelyet írásban a rendelkezésünkre bocsátott. Ezt mi is nagyon értékeljük, és értékeltük, és azt hiszem, hogy majd az utánunk következők is ezt nagyra értékelik. Miután írásban adta ezt közzé, azt hiszem, hogy ez különösen értékes lesz. Köszönöm. Nézzük a hetes napi rendi pontot. A biotermékekről szól ez. Heisling úr ennek a témának a felelőse. Nem egyszerű a kérdés, de nagy szükség van rá. Háromoldalú egyeztetésnél tart ez a téma. Azt hiszem, Hajszling úr fog arról beszámolni, beszámolni, hogy jelenleg hogy állunk, de valaki már jelentkezett, megadjuk majd neki is a szót, de először Hajszling úr. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. nem tudunk most alapvitát folytatni erről a kérdésről, mert egy mandátumot elfogadtunk, és ehhez emellett ki kell tartanunk, és megpróbálom a parlament által nagy többségben elfogadott kérdést erről tárgyalni, tehát a biztos asszony bemutatta a témát, hát elég nehéz volt a megegyezés, nagyon sok területen, nehéz a megegyezés, nagyon sok területen kompromisszumos javaslatokra van szükség, és hát ez nem egyszerű a három intézményt közös álláspontra juttatni. Az Európai Bizottságnak ez nagy munkájába kerül majd nyilván. Itt azt várjuk, hogy a kompromisszumok kidolgozásában van valami probléma a fordítással? Tłumaczenie English lepszym. Okej, okay, może zaczniemy od, z powrotem. Bardzo proszę. Jest okay, jest. Ja, die, soll ich nochmal von vorne anfangen, oder? <laughs> ich glaube nicht. Äh, ich komme nochmal auf den Punkt. Äh, Nos, a lényegre térnék rá, a legfontosabb témára. Tehát a három egy intézménynek meg kellene egyezni, ehhez nagyon részletes, kompromisszumos javaslatokra van szükség a bizottság részéről. Itt még nagyon sok feladatot kell elvégezni, de én nagyon bizakodom abban, hogy végül is nagy lépést fogunk elérni. A másik probléma, nyíltan mondom, az az, hogy a tanácsnak nincsen módosított tárgyalási mandátuma. Hát így nem egyszerű megegyezni, hogyha bizonyos témákról, például mi kerül az alaprendeletbe, az állattartás véleményünk szerint az alaprendelet részét képezi, hogyha a tanács erről nem hajlandó tárgyalni, mert nincsen ehhez mandátuma, hát akkor nem egyszerű a helyzet. A tanács részéről a rugalmasságban bízom, hogy előre tudjunk lépni. E, Az idő azonban sürget a holland elnökség alatt, de egy néhány dologban sikerült előre lépni. Az Európai Parlament Az Európai Parlament követelése az ezen ökorendelet mm, kulcsfontosságú pontjaira vonatkozik. Az ENVI delegáció és az AGRI delegáció közös mandátummal rendelkezik, ezt sikerült elérni. A kulcsfontosságú pontok, az ellenőrzés öko, kulcsfontosságú pontjai az ökorendeletben maradnak, de itt hát elég óvatosan fogalmaznék. Persze vannak még egyéb nyitott kérdések, a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok, és szeretnék még kitérni arra, hogy ami a tanúsítványokat és az ellenőrzéseket illeti, itt is nagy előrelépést értünk el. A tanúsítványok fontos elemet képeznek az importokkal kapcsolatban. Pontos szabályozásra van szükség, világos mm, megjelölésekre van szükség, és emellett az Európai Bizottság és a tagállamoknak kell megállapodniuk ezen pontban. Ezek nagyon összetett és érzékeny kérdések, amelyeknek hatásuk van a végrehajtásra, a tagállamok közötti kompetencia megosztásról van itt szó. A legutóbbi alkalommal a 20-as cikkről kezdtük meg a vitát. Itt az elővigyázatossági elvről van szó, az a biotermelést növényvédőszerekkel nem szabad terhelni, erről van itt szó, és a parlament, a bizottság és a tanács na, közelednie kell. A tanács és a parlament egyébként elég közel áll már egymáshoz. El kell kerülnünk azt, hogy a biotermelés szennyeződjön illetve a csalást is eh, el kell kerülni, ez egy nagyon, eh, nagyon differenciáltan eh, világosá kell tenni a tárgyalás során, hogy mely, mik a termelők feladatai, mik az ellenőrzők feladatai. Én nagyon bízom benne, hogy ebben a pontban sikerül előrelépni. Most ezen a héten lesz csütörtökön egy háromoldalú egyeztetés, igyekszünk a következő hetekben további triológus időpontokban megállapodni. Reméljük, hogy sikerül előrelépni, hogy le tudjuk ezárni a munkát, ez majd megmutatkozik idővel. A holland elnökség alatt nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a parlament közös álláspontjából ne szivárogjon ki semmi. Köszönöm. Dziękuję. Do wypowiedzi zgłosili się... Köszönöm szépen. Errant Garfi asszony kért szót. Köszönöm szépen. Én egy olyan témáról szeretnék beszélni, ami nem más, mint a 28-as cikk, az ultraperiférikus régiók kérdése. el kell kerülnünk azt, hogy ezeket a régiókat hátrányosan különböztessék meg. Jó lenne, hogyha az lenne továbbra is az álláspontunk, mint ami mindig is volt. Tehát a rendelet hatályba lépése óta harmadik országoknak adjuk meg a derogációkat. Nem túl logikus, hogy a saját ultraperifikus régióinkat diszkrimináljuk. Az öt éves átmeneti időszakhoz pedig ragaszkodunk, pedig az európai szabályoknak ugyanúgy meg kell felelni ezeknek a régióknak, mint minden más régiónak. Hogy a szöveg megmaradjon ebben a formájában, nos, ez azt jelenteni, hogy a harmadik országok öt éves időszak alatt jobb feltételekkel, jobb feltételek mellett működhetnének, mint az ultraperiférikus régiók. Így aztán azt gondolom, hogy a parlament tárgyaló csapatának definiálnia kéne, hogy mi a mi álláspontunk a 28-as cikk témájában. Köszönöm. Posso Gering Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, nem az én nevem van ide kirakva, de mindegy. Rosling kollégát meghallgattam. Az ECR-ben én vagyok az árnyék jelentéstevő, és hadd mondjam el, hogy rendkívül pessimista a vélekedésem, illetve hát bele abba, hogy a tárgyalások hogy folynak. Fél éve próbálkozunk. Nem, nem ritka, hogy 15 órányi, 15 órányi ülésünk van egy héten, de sokat nem értünk el. Nem nagyon tudunk mit felmutatni. Az ellenőrzésekről nem, nem állapodtunk meg, nem állapodtunk meg a növényvédőszerekről sem. Ez részben azzal indokolható, hogy a mandátumok elég bonyolult és elég következetlen. Annak idején, mikor erről szavaztunk, hát ez egy annyira kaotikus szavazás volt, amiért nem nagyon éltem meg máshol itt a parlamentben, vagy máskor itt a parlamentben. De folytatni kell a munkát. Felhívnám a kollégák figyelmét arra, hogy például a növényvédőszerekkel kapcsolatban nincsenek még meg a küszöbértékek az, a, jelentés, a jelentés tevő elkötelezett, hogy a fogyasztók kárára a biotermelők érdekeit védje, furcsa módon, pont egy ilyen egyesületnek a tagja ő is. Ennek értelmében biotermékként árulhatnának olyan termékeket a gazdák, amelyek szennyezve vannak. Nyilván nem a gazda hibája ez, a lényeg a fogyasztó. Nem tudom, hogy önök hogy vannak ezzel, de én pont azért vásárolok biotermékeket, mert szeretném, hogyha az általam fogyasztott termékben ne legyen növényvédőszer. Egyáltalán mi értelme van ennek az egésznek? Azt hiszem, hogy ezzel csak rosszat teszünk az ágazatnak. És többek között ezzel múlik az is, hogy nem haladunk a tárgyalással. Miért olyan hosszú, miért tervik olyan hosszú idő, hogy ezt megöljük? Én már nagyon-nagyon sok dologban részt vettem, jótási kérdésekben, elég sokszor vagyok árnyékjelentéstevő, de ilyesmit én még soha nem láttam, ez túlságosan sokáig tart. Kérem, az en... Kérem a jelentéstevőt, hogy kicsit húzzon bele, próbáljon meg megegyezést kialakítani. Persze a tanács nem segít, de hát a tárgyalásoknál legalább kétféle múlik a dolog. Próbáljuk már valami haladást elérni. Azért sietünk annyival, annyira a szavazásnál, hogy a, még a luxemburgi elnökség alatt ezt letudjuk, pedig most már a holland elnökségnél tartunk. Nem kellemkedni, kellemetlenkedni akarok, nem akarok udvariatlan lenni, de úgy érzem, hogy ez most már elég szörnyű mértéket ölt, és valójában semmit nem érünk el vele. Mocne szóval, Pani poseł Kostinger, bardzo Ezek kemény szavak voltak, Kostinger azt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy pirossal felírhatjuk a napirendbe ezt a dátumot. Meg kell védenem az asszonyt, ami e, ezt a témát illeti, a növényvédelmi szereket, stb. Ennek olyan háttere van, amely a abból merül fel, hogy a biogazdaságok nem vákumban léteznek, hanem a külvilág hatással van rájuk, és ezzel kapcsolatos a kérdésem is a határérték vitával kapcsolatban. Nincs -e lehetőség arra végül, végre lezárni ezt a témát, mégpedig jól, pozitívan, Továbbra is fel fog merülni a lehetőség arra, hogy egyes eh, tagállamok a, hatá- a határértékeket fenntartsák. Nagyon sok tagállam számára ennek nincs értelme azonban, és ezért a jelentéstevőt kérem arra, hogy komolyan eh, igyekezzen hatással lenni erre a vitára, és az álláspontunkat képviselje. A kérdés, ami ezzel kapcsolatban még felmerül, az a felelősség kérdése. Ki az, aki felelősséget kell, hogy vállaljon a nem emberi hiba miatt történt szennyeződésért? Azt hiszem, hogy itt itt jogbiztonságot kell teremteni, és a jelentéstevőt szeretném emlékeztetni itt a feladatára. Másik dolog, van egy kérdésem a magvakkal kapcsolatban. Itt felmer, vetőmagvakkal kapcsolatban itt felmerült a kérdés, hogy szerintem a vetőmagaknak nincs közük a nagy koncernekhez. Mennyiben van itt előrelépés? a hazai biovetőmag területén a minőségi előnyünket hogyan lehetne európai szinten jogszabályban is rögzíteni. Sok vállalkozás van, amelyek biovetőmagot gyártanak, és jó lenne, hogyha nem a multicégeknél, a nagy cégeknél vennék, vásárolnák a vetőmagot, hanem, hanem ezeknél a középvállalkozásoknál ezen a területen jó lenne erre hangsúlyt fektetni. Létsz eh, úr, de csak két percet tudok adni. Nagyon röviden. Eh, Görling asszony által elmondottakra szeretnék eh, reagálni. Együtt ülünk ezen a triológuson, és én egy kicsit máshogy látom a dolgokat. Egyrészt igaz az, hogy csigalassúsággal haladunk, de másrészt én a Hoisling úr értékelését osztom. Az Európai bizottság úgy tűnik még mindig nem értette meg, hogy mi a feladata a trialógusokban, hogyha a parlamentnek és a tanácsnak, a tanács született egy döntés, hozott egy döntést, például a határértékekkel kapcsolatban, amely azonban az Európai Bizottságnak nem tetszik, akkor nem az a feladata az Európai Bizottságnak, hogy a hát, hát hátsó ajtókon a saját megoldását mégis érvényesítse. Ez nagyon fárasztó, hogyha megint kezdetektől nulláról kell indulni, Ádámtól és Évától, hiszen a tegnap, tavaly novemberben a tanács is és a parlament is döntött politikailag ebben a döntésben. Lehet, hogy valakinek nem tetszik ez a döntés, ezt mégis megértem, de a politikai döntés megszületett, úgyhogy nincs, nem, nem tetszik nekem az, hogy az Európai Bizottság hogyan kezeli ezt a kérdést. Takula úr. Köszönöm szépen. Elnök úr. Köszönöm Hojszling úrnak. Hallottam, hogy a parlament álláspontját támogatja. Én nyilván emlékszik rá, hogy mi skandinávok és finnek speciális kérésekkel álltunk elő, úgyhogy, mert szeretnénk folytatni a legtisztább biotermelést azt hallottam, hogy kompromisszós javaslatokra törekednek, de a bizottság és a tanács sajnálatos módon nem voltak eddig eléggé fogadóképesek erre, és a jó szándék hiányzott belőlük, de remélem, hogy sikerül megoldani ezeket a problémákat. Én a, min- én a lehető legjobbakat kívánom önnek a munkájában, hogy az északi országok megtartassák a tiszt a biotermelést vazonul következik. Köszönöm szépen. Franciaország, Spanyolország és Olaszország előtt mögött a harmadik biotermelő, és még Németország előtt áll, azt gondolom, hogy ezer munkahely függ konkrétan ettől a e, biotermeléstől, úgyhogy a biót meg kell, meg kell e, óvni. E, egyre inkább, egyre többen választják ezt a táplálkozást, azonban nagyon sok botrány rászta meg a termelést, itt figyelembe kell venni a termelés fogyasztókhoz való közelségét és minőségét is a nagy láncok gyümölcsöt, zöldséget a szezontól függetlenül kínálnak, de ehhez ugye nagy szállításra van szükség, és ez nagy széndiokszid kibocsátással is jár. A a szezonon kívül repülővel szállított friss termékek nagyon megnövelik a széndiokszid kibocsátást, és ez teljesen elrugaszkodott már a valóságtól. A helyi termelést, tanúsított termelést, szezonális termékeket kell támogatnunk. Egy azt hiszem, hogy el kell térnünk az ipari jellegűvá vált mezőgazdasági termelék, termeléstől, és a helyi termékek fogyasztását kell támogatnunk, akár a bio, akár más termékekkel kapcsolatban, és mindennek során a minőségi elvárások elengedhetetlenek. Köszönöm szépen! Nyúr következik. Köszönöm szépen! Jó lenne, hogyha Görling asszony vagy Heusling úr támogat, engem ezen biotermeléssel kapcsolatban. Nagyon nagy lobby tevékenység ért engem. Az első téma nem, engem, nem a én országomat érinti, hanem Skandináviát, a saláta termelőkről van szó, akik nem a földben, hanem hor hanem hordóba töltött bioföldben akarják fóliák alatt a termelést végezni. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban volt-e már, vagy van-e már valami előrelépés. A másik a biomagvak, vetőmagvak, hogyha a elvileg, hogyha a vetőmagot nem biomódon termelték, akkor nem tudták ezt eladni, de a piac annyira kicsi volt, olyan kicsi volt, hogy nem tudták eladni ezeket a magvakat. Lehet, hogy ezen a területen is sikerült már előrelépni. A másik téma a növényvédőszerek. Lehet, hogy a bio biogazdák egy nagyon elrettentő terméket használnak, ami, ami azonban természetes úton növekszik, és ezért biónak tekinthető. Most ez mennyivel veszélytelenebb, mint a növényvédőszerek használata? Buda úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam hozzászólni ehhez a témához, de azért egy kicsit aggasztott az, hogy vannak olyan termékek, amelyeket biónak tekintenek, de ezeket nem szándékosan szennyeztek nem biotermékek, és ezzel kapcsolatban mi lesz a helyzet? Ez terhet ró a gazdák, gazdaságra, a biogazdaságra. Ezzel egy időben nem hiszem, hogy megengedhetjük, hogy a piacra kerüljenek ezek a termékek biocímke alatt, mert ez félrevezeti a fogyasztókat, akik nagyon sok pénzt fizetnek a biotermelésért. Úgyhogy nagyon óvatosnak kell lennünk. A gazdáknak lehetőségük van arra, hogy biztosítást kötsenek a természeti katasztrófák ellen. Ami a határértekeket illeti, amikor elfogadtuk ezt a jelentést, akkor is elmondtam, hogy nem eh, tudom elfogadni azt, hogy hasonló termékekre eh, különböző határértékek lének a különböző országokban. Ugyan az kell, hogy legyen a határérték az egész eh, Európában. Hajzling úr, kérem, foglalja össze. Na megvan, hogy mi ez a... Äh, ich darf noch ein paar Punkte ansprechen, die jetzt nachgefragt wurden. Zum einen die Einigung äh, über... Köszönöm szépen. Ami az északi országokban a ö, melegházakat illeti, ezzel kapcsolatban az új szabályozás vonatkozik ezekre az országokra, de a mi mandátumunkban ez nincsen benne. Volt egy kompromisszum, amivel azt hiszem, hogy a finn, illetve a svéd kollégák együtt ezt, ezt el tudnák fogadni ezek az országok folytathatnák tehát a termelést a jelenlegi formában, azonban a biotermelés től nem akarok alapvetően eltérni, és a biotermelésnek az egyik az alapelve a földben való termelés ami e, ezeket a távsóban termelést, vagy e, ezeket a, ezt a más módon való termelést illeti, ez eltér az eredeti biotermelési elvettől. Ami a vetőmagvakat illeti, ez az egyik olyan pont, amelyben világos a mandátumunk, a bio e, területen bio vetőmagokra van szükség. Az Európai Bizottság azt mondja, hogy az összes biogazdának 2021 re ezt be kell vezetniük, különben elvesztik a bio státusz, de ez azonban nem áll rendelkezésre mindenhol a biovetőmag. Először a piacnak ki kell alakulnia, a biovetőmag definícióját is ki kell alakítani azért, hogy el lehessen látni ezeket a gazdaságokat. Azonban nincs új vetőmag törvény, úgyhogy a rendeletben lesz egy bióvetőmag meghatározása, hogy ezt a parlament elfogadta, és itt ebben a pontban fontos előrelépni, de nem olyan egyszerű a helyzet. Most mondhatnánk, hogy azt követeljük, hogy tíz éven belül az összes biogazda a biovetőmaggal dolgozzon, de hát a 28 országban különbözőek a helyzetek, kompromisszumra kell jutni. Aztán még egy téma a határértékek. A Buda úr világosan elmondta, nem akarjuk, hogy a biogazdákat és a hagyományos gazdákat különbözőképpen értékeljék. Van itt egy alapterhelés, ez már így van, most már nem, nem a vegy, vegymentes időszakban élünk, úgyhogy nem várhatjuk el a biogazdáktól, hogy egy párhuzamos valóságban éljenek. Ez, lehetség, ez nem lehetséges. És ez a döntő jelentőségű pont, amiben világos szabályozásra van szükség. E, most meg kell állap, azt kell megállapítani, hogy egy elkerülhetetlen terhelésről, tehát egy háttérterhelésről van ez szó, vagy, vagy csalásról. A 20A e, cikk, amely e, az ezzel kapcsolatos e, pont, amit a tanács és a bizottság javaslatával szemben nyújtottunk be, erről szól. Itt nem a gazd az egyedüli felelős, nem lehet tőle elvenni az egzisztenciájának az alapját azért, mert a szomszédja növényvédőszereket használ. Görling asszony, nem igazán fair azt mondani, hogy a tárgyalás vezetők miatt nem haladunk. Ön ugyanúgy tudja, és mint a többiek is, és az ányák jelentéstevők is, önök, ön is nagyon jól tudja, hogy az árnyék jelentéstevőkkel mindent egyeztetünk, hogyha kompromisszumokra kerül sor, ezt egyeztettük. Hosszú technikai üléseket tartunk. Nem mondhatja senki azt, hogy a feje fölött döntöttünk. Hogyha máshogy csinálnám, és szépen csöndben kompromisszumokra jutnánk, és aztán ezután késztények elé állítanánk önt, akkor mit szólna? Szerintünk mindenkit be kell vonni, Persze, ez sok munka, igen, sok munka, de ebben a terület, ezen a területen nem engedhetjük meg magunknak, hogy meggondolatlanul lövöldözzünk. Görling, úr, Görling asszony, én nem vagyok kapható ezekre a gyors megoldásokra. A parlamentben többséggel fogadtunk el egy kérdést. Az ön frakciójának sok minden nem tetszik, amit elfogadtunk. Hát ezt vagy elfogadják, vagy vagy, vagy nem, de a, a tárgyalási mandátumot nagy többséggel fogadtuk el, nem mondhatjuk rá, hogy ez nem demokratikus, ezt el kell fogadni. Persze a magánvéleményéhez mindenkinek joga van, de ez nem tartozik a parlament mandátumára. Köszönöm. Bardzo dziękujemy. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek. Köszönöm szépen, és ezzel le is zártuk a napi rendünket. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy holnap lesz egy meghallgatásunk a tej témájában, egy speciális felállásban, mégpedig 19-től 22 óráig, fél órával tovább, mint eredetileg terveztük, a tejszektor meghallgatásról van szó, kérem mindenki jöjjön el, mert ez rendkívül fontos esemény lesz. A következő ülésünk június 6-án lesz, de holnap találkozunk a meghallgatásnál, hiszen mindenki eljön, ugye? Ezzel lezárom az ülést. Thank you. Congratulations.